welcome everybody to our... Um, jó, reggelt, jó napot kívánok mindenkinek! Mindenkit köszöntök a Libe Szakbizottság ülésén, és arra kérem a kollégákat és képviselőket, és az asszisztenseket is, hogy foglaljanak helyet. Let's try to, to start the meeting. I'm sure that in the meantime kezdjük meg a munkát. Biztos vagyok benne, hogy majd időközben megérkeznek a kollégák. Úgyhogy az elnöki közleményekkel fogom kezdeni. Most én helyettesítem Moraes urat, aki nem tud eljönni ma délután. A napirend 16-os pontja az európai úti okmányok az illegálisan itt tartózkodó harmadik országbeli állampolgárok számára. Ez a 16-os napirendi pont tehát elhalasztásra kerül, hogyha senkinek nincs ellenvetésre, akkor ilyen módosított formájában elfogadottnak tekintem a napirendet. Nincs tolmácsolás, tolmácsolás horvát és gélnyelveken, sem ma, sem pedig holnap. szeretném felolvasni. A koordinátorok ajánlásait, amit a szakbizottság kell, hogy támogasson. Gabriel asszonyt jelölték ki a következő dosszié előadójának. A vízummentesség az EU és a Salamon-szigetek, Mikronézia, Tuvalu és a Marshall-szigetek között, az erre vonatkozó megállapodás, Gabriel asszony szintén az előadója egy javaslatnak a tanács és a parlament rendelete, amely az 539 per 2001-es rendeletet módosítja, miszerint a harmadik országok állampolgárai vízum birtokában kell, hogy legyenek, amikor a külső határokat átlépik. És természetesen ez a mentességről is szól ez a rendelet. Um, Diaz de Mera úr a felelőse, az előadója az 539 per 2001-es rendeletet módosító eh, tanácsi és parlamenti rendeletnek, eh, ennek a felfüggesztési mechanizmusnak a felülvizsgálatára vonatkozik ez a szöveg, ugyanaz a téma, mint az előbb. Fajon asszony pedig szintén rendeletjavaslat eh, előadója, ugyanez a téma, tehát harmadik országbeli állampolgárok a határok átlépésekor vízumbirtokában legyenek. Most itt a kivételekről van szó Koszovó esetében. Niedermüller úr lett az előadója az Európai Menekültügyi Ügynökséggel foglalkozó jelentésnek 439 per 2010-2016-os számú ez, Csinicsi asszony pedig a vélemény előadója, amely az EU pénzügyi érdekeinek védelmével foglalkozó éves jelentés, a KONT szakbizottság, a felelős bizottság. Ezek tehát a, szak, a koordinátorok ajánlásai, és kérdezem, hogy a szakbizottság ezeket támogatja-e. Igen. Akkor ránk vár még az április 25-i 2016-os és 2015. október 1-i ülések jegyzőkönyvének elfogadása. Ha senkinek nincs ellenvetése, akkor ezeket a jegyzőkönyveket is elfogadottnak vesszük. Megkezdhetjük tehát a mai munkánkat. Először egy jelentéstervezet megtárgyalása és eszmecsere fog következni. A ajánlás tervezetről van szó, az egészségügyi világszervezetnek a dohányzás visszaszorításáról szóló kereteegyezményével kapcsolatban. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 5-ös szakaszának harmadik része szól erről. Az előadónk Anderson asszony de jelezte, hogy egy kicsit később fog megérkezni. A titkárság tehát megkapta ezt az üzenetet, így megkezdjük az eszmecserét, és az előadó asszonynak majd később adjuk meg a szót. Az előadó asszony javaslatára a koordinátorok az OLAF képviselőjével, illetve a DJ Santa képviselőivel megkezdhetik az eszmecserét. Először Robling úrnak, Robling úrnak adom meg a szót, aki az Olaf képviseletében van itt, a vám és dohány csempész ellenes politikáért felelős osztály vezetője, és utána pedig a bizottság képviselője, a DG Santa képviselője következik, tehát először Röbling úr kezdi parancsolja. Köszönöm szépen, elnök asszony, jó napot kívánok mindenkinek! Ugyan nincs itt az előadó asszony, szeretnék gratulálni a munkájához, az ajánlás tervezethez. Azt hiszem nyugodtan mondhatjuk, hogy az illegális kábítószer kereskedelem sokakat foglalkoztat. A tagállamok az Európai Unióban több milliárdos jövedelmet, jövedelemtől esnek el, és természetesen ez alása a közegészségügy érdekében folytatott politikákat. A cigaretták sajnos, a csempészet cigaretták elérhetőek a fiatalok számára is, tehát ez is aláássa az egészségüket, és persze a bűnözés is részesül az illegális dohánytermékek forgalmából szerzett haszonból. Tudjuk, hogy ez egy nagyon összetett probléma, és hogy nem lehet egyik napról a másikra egyetlen egy intézkedéssel ezt megállítani, vagy ezzel szembeszállni. Viszont azt meg tudjuk tenni, hogy az eszközeinket folyamatosan felülvizsgáljuk, és áttekintjük, hogy a lehető legjobbak-e ezek az eszközök a probléma kezelésére. Két évvel ezelőtt éppen ebből kiindulva készített a bizottság egy stratégiai dokumentumot. Először is elemeztük a helyzetet, másodszor pedig az volt a célunk, hogy a csempészettel szembeni küzdelmet megerősítsük, és a tagállamok ezt a stratégiát minden nap a gyakorlatba átültessék. A részletes gyakorlati intézkedésekről van szó, jogszabályokról, és az Európai Unión belül most már ugye két évvel ezelőttről megvan az irányelv, amely a dohánytermékekre vonatkozik, itt fontos rendelkezések szerepelnek a nyomon követésre vonatkozóan. Az OLAF, tehát az Európai Csalás ellenes hivatal a harmadik országokból a belső piacra kerülő hamisított termékekkel foglalkozik leginkább. E tekintetben a, ez az új jegyzőkönyv, amely a szakbizottság napirendjén szerepel, azt hiszem áttörést jelent. Ez az első alkalom, hogy egy ilyen kezdeményezés fekszik az asztalunkon, amely a cigaretta vagy a dohánytermékek csempészésének a globális aspektusait érinti. És az Európai Unió büszke lehet arra, hogy vezető szerepet játszott ennek az eszköznek a tárgyalásában a Remélhetőleg a tanácson belül lezajlott elemzés és a parlament jóváhagyása után megtörténhet a ratifikáció. Üdvözöljük a bizottság részéről, az Olaf részéről is azt, hogy milyen támogatást kapott ez a dokumentum, és reméljük a parlamenten belül is támogatást fog ez kapni. Jogi okai vannak annak, hogy Két dokumentum létezik itt, amelynek a lényege, mind a kettőnek a lényege szorosan összekapcsolódik. Ha jól értem, akkor a szakbizottság tulajdonképpen egyhangulag megadta a támogatását a másik ratifikációs dokumentumnak, és most a kettő közül ugye a második fekszik előttünk, tehát az ajánlás tervezetet mi támogatjuk, és gratulálunk még egyszer az előadónak. Köszönöm szépen Röbling úrnak, és akkor Bolkovszki úr következik. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, elnök asszony. Az Olaf álláspontját csak támogatni tudom. A főigazgatóságunk szerint ez a protokoll az érzőkönyvben nagyon fontos eszköz lehet, hiszen a dohánytermékekre vonatkozó irányelv 15-ös cikke értelmében tracking and tracing tehát a nyomonkövetés európai rendszerét vezettük be, ez a protokoll egyik legfontosabb kitétele, remélhetőleg ezáltal 2019. május 20-ára felállhat ez a rendszer. That by the protocol, by this we also hope to... A jegyzőkönyvben megállított határidőről beszélünk. remélhetőleg ezzel egy jegyzőkönyv, ezt a jegyzőkönyvet valóban <clears throat> globálisan tudjuk majd átültetni a gyakorlatba. Ennyit szerettem volna röviden és felősen elmondani. Thank you very much, uh, Mr. Köszönjük szépen, Bokovszki úr. Képviselő hogy pont időben érkezett. Most hallgattuk meg Roblin urat az alap részéről, és Bokovszki urat az Európai Bizottság részéről, mindketten nagyon röviden, velősen és magvasan foglalták össze a mondani valójukat. Meg is adom a képviselő asszony kollégának a szót. Köszönöm, elnézést kérek mindenkitől, hogy tegnap este hatkor indultam otthonról, két késés, két járatom is késett, meg is kellett aludnom, nem értem ide időbe, de csak kicsit késtem. Akkor legyünk is a dolgok közepébe, milliókat öl meg évente a dohányzás, ez tíz évvel ezelőtt fogadtuk el ezt a gyilkos terméket előállító ágazatot szabályozó irányelvet az illegális dohánytermék kereskedelemre vonatkozó jegyző könyv témája nagyon fontos, azért örülök annak, hogy az OLAF és a bizottság is jelen van. Ezen jegyzőkönyv végrehajtásáról kell ugyanis beszélnünk. Mi a célja ennek? A célja az, hogy az ellátási vagy beszállítói lánc biztonságosabb legyen. A célja a jegyzőkönyvnek, hogy az egész termékpályán végigkövethető legyen a um, dohánytermék, mindenki fizetett adó, illeték e, és adó. Alapvetően azt követeli meg ezt az érintettektől, hogy egy globális e, e, nyomonkövetési rendszert építsenek ki, globális problémára globális megoldást próbál kínálni. Én és kollégáim azon dolgoz, jutottunk, hogy az Európai Unió ezt a jegyzőkönyvet ratifikálja. Ugyanakkor az Európai Unió és a dohányágazat kapcsolatai akadályozzák ezt a ratifikációt. Úgy érezzük, hogy túlságosan összemelegedett Brüsszel és a dohány ágazat elképesztőnek tartják nagyon sokan azt, hogy egész egyszerűen nem tudjuk ezt a problémát megoldani. 2008-ban több, azt hiszem négy Dohány gyár is beismerte, hogy sem megfelelően becsomagolt, sem megfelelő jelzésekkel el nem látott dohány termékeket adtak el és ezzel segítették az illegális cigaretta és dohánytermék kereskedelmet. Sajnálom, hogy lemaradtam az Olaf rövid bevezetőjéről, de biztos vagyok benne, hogy a kollégáim majd elmondják, hogy mit hallhattam volna öntől azzal kapcsolatban, hogy hogy haladnak a kutatások, illetve a vizsgálatok a, például a közel-keleti eh, eh, illegális eh, cigarettakereskedelem ügyében, hiszen a csempészek ken keresztül jutnak ezek vissza újra Európába, Angliába, Skóciába, Írországba és itt tovább. Vannak ilyen csempész cigaretták, amelyek valahogy eltűnnek a nemzetközi tranzit során, ahogy azt szoktuk mondani, leesnek a kamionról, és aztán hirtelen új termékként jelennek meg máshol. Jó lenne az Európai Bizottságtól is bőven hallani ezzel kapcsolatban, illetve hogy az ombudsman vizsgálatát követően az 5.3-as cikkét az dohánytermék ellenőrzési jegyzőkönyvnek. Az Európai Bizottság egész alkalmaz egy, vagy csak az egészségügyi kérdésekkel foglalkozó főigazgatósága. Philip Morris és az EU közötti megállapodás például egy olyan termékpály ellenőrzési rendszert vezetett be, amely emeletileg megoldaná a problémát. Szerintem ez olyan kicsit, mintha kecskére káposztát bíznánk. Az, hogy a, a, a, a Philip Morris egyik vezetője ilyen feladatot kapjon. And tobacco products. Now nothing could be further from the truth in my opinion. Szerintem Alapvetően a dohány ágazatot kell amögött keresni, hogy világszerte nagyon komoly erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy minél kevesebb ország vagy szervezet ö, ö, ratifikálja ezt a jegyzőkönyvet. A Philip Morris egyértelmű erőfeszítéseket tennek érdekében. Az Európai Uniónak 2004-ben kellett jogilag kényszeríteni azt, hogy beismerjék, hogy az illegális dohánykereskedelemben részt vesznek. Azóta a Philip Morris 1,25 1 milliárd 250 millió eurónyi összeget fizetett az Európai Uniónak megállapodásképpen, ez nem jótékonykodás, nem is bírság ugyan, ennyiben állapodtak meg. Ez világos, hogy a dohányágazata a probléma részét képezi, így a megoldás részét nem képezheti. Ez egy igazi csata, ami folyik, és a harcmezőn bizony a dohánygyárakkal kell össze csapnunk. A nyolc 5.12-es cikk, illetve az 5.3-as cikk egyértelműen kimondják, hogy szét kell választani az ágazatot, és arról is beszél, hogy az egészségpolitika kidolgozásában melyen részt vállalhat, ha bármiért ez az ágazat. az a több száz megállapodás, amit az ágazattal erőfeszítésének köszönhetően kötöttek, kötöttek az e, világszerte, ez akadályozza egyértelműen ennek a jegyzőkönyvnek a ratifikálását. A Philip Morris által javasolt rendszer csak egy kódgenerátor, és hatékony checking and tracing, tehát nyomonkövetés egyértelműen így nem garantálható. Ez egy fekete doboz, nem tudjuk, hogy mi van a fekete dobozban, mert ez szabadalmaztatott, de azt tudjuk, hogy a dohánygyártók tulajdonában van, ők irányítják az egészet. Úgy akarják magukat beállítani, mint akik felelős fél, akik jól együttműködnek a kormányzattal és a civil szervezetekkel is, de hát az olap vizsgálata is egyértelműen megmutatta, illetve több szakbizottságunk is e, már a dohány termékekre vonatkozó irányelv e, elfogadását e, megelőzően is rámutatott arra, hogy milyen szerepe volt a dohánygyártóknak az illegális Mert Azt hiszem, hogy csak ennyit mondanék el tényleg a dióhéjban bevezetésképpen. Kíváncsian várom a kollégák véleményét, illetve azt, hogy az Olaf vizsgálata hogy áll, milyen eredményre jutott. A dohánygyárak milyen mértékben vettek részt ebben az egész folyamatban, illetve hogy az Európai Bizottságnál még mindig süket fülekre találnak, vagy az Európai Parlament, vagy az Ombudsman szavai? Vagy esetleg változott valami? és most már nem csak egy főigazgatóság felelősségének érzik azt, hogy az egészség, közegészségügyi politikáknak érvényt szerezzenek, hanem az Európai Bizottság egészének a felelőssége, illetve szeretném azt is tudni, hogy mindkét képviselt európai intézmény vagy szerv egyetérte azzal, hogy az Európai Uniónak ratifikálnia kellene ezt a jegyzőkönyvet, ez javítaná a helyzetet. Éppen ezért kíváncsian várom azt, hogy önök mit gondolnak arról, hogy az EU és a dohány ágazat megállapodása júliusra várható, illetve akkor jár le. Mi azt javasoltuk az Európai Parlament elsoglásában, hogy ezt a megállapodást ne újítsa meg az Európai Unió. Ennyit szeretnék elmondani. Köszönöm szépen, Anderson asszony. Most pedig az árnyék jelentéstevőnek adom meg a szót a néppárt részéről, Sógor úr. It is not on... Köszönöm szépen. Nem csak arról van szó, hogy a dohánytermékek tiltott kereskedelme komoly kiesést jelent a költségvetések számára, hanem aláássa a közegészséget is, valamint a legitim termékek értékesítését, meg engedélyezi lehetővé teszi, hogy megkerüljék a hatályos politikákat, és terjed a dohányzás, főleg a legfiatalabbak körében. Éppen ezért az ellátási lánc ellenőrzés alá vonása kulcsfontosságú. Nem csak küzdenünk kell a dohánytermékek tiltott kereskedelme ellen, hanem a fogyasztás ellen is. A tiltott kereskedelemnek több arca van, egyfelől tiltott gyártás, hamisított dohánytermékek, valamint a különböző márkák, a különböző termékek illegális csatornák felé való, el, való átirányítása. Az értékesítés egy, egy millió eurós dohányi mennyiség esetében nagyon komoly kárt jelent. Az Olaf 1980, 1998-as ügye is bizonyítja, hogy komoly jogsértésre került sor, de nem tudták bebizonyítani azt, hogy kinek adták el a termékeket. Az illegális kereskedelem a szervezett bűnözés esetében is komoly jövedelmet jelent, és az Európai Bizottság 2015 áprilisi anyaga is bizonyítja ezt. Tekintettel arra, hogy a fekete piac milyen jellegű, csak becsléseink vannak erre, erről a jelenségről. Az illegális dohánytermékek lefoglalt mennyisége körülbelül csak 10%-ot tesz ki, ezen a helyzeten változtatni kell. A dohány termékek illegális tiltott kereskedelme nagyon bonyolult, ezért koordinált fellépésre és javított globális jogszabályra van szükség. Ez nagyon fontos hatékony fellépés érdekében. A jó hír az, hogy a rendelkezés álló bizonyítékokból az derül ki, hogy a, a tiltott kereskedelem esetében a különböző tagállamok előrelépéseket értek el. A bizottság májusban egy tanulmányt is kiadott, ami bizonyítja, hogy a dohánytermékek nyomon követhetősége megvalósítható, elérhető. Teljesen mindegy, hogy milyen biztonsági opciót jelölnek meg. Szociális és gazdasági szempontból is az előnyök nagyon fontosak. Éppen ezért egy hatékony árukövetési és nyomonkövetési rendszer szükséges. A felülvizsgált irányelv 15-ös cikke megköveteli azt, hogy az EU piacra szánt termékek egy egyedülálló azonosítóval kell, hogy rendelkezzenek, amelyet a nyomon követhetőek az Európai Unióban. A jegyzőkönyv 8. cikkéhez ez kapcsolódik, a hatékony árukövetési és nyomonkövetési rendszerhez. A fekete piacról megtalálható dohánytermékek nagy része, főleg az EU-n kívüli országokból származik, ezért egy, mm, egy szilárd jogi keretre és együttműködésre van szükség. A legjobb politikai válasz a jegyzőkönyv, a dohánytermékek határán átnyúló csempészetére, mert így lehet a legjobban fellépni a tiltott kereskedelem ellen, és ennek is része az árukövetés és nyomonkövetési rendszer, a pénzmosás elleni küzdelem és különböző szankciók, valamint egyéb aspektusok. Egy hatékony árukövetési és nyomonkövetési rendszer az ellátási lánc integritását is védeni tudja, ugyanakkor szükségesek más intézkedések is, a felelősségvonás terén büntetőjogi, polgári jogi intézkedések, valamint nemzetközi segítségnyújtás és együttműködés is szükséges. A jegyzőkönyv gyors ratifikáció az EU részéről éppen ezért kulcsfontosságú, nem utolsó sorban azért, mert ez nagy lendületet adna mindazon 23 tagállamnak és más országoknak is, amelyek ezt a jegyzőkönyvet még nem ratifikálták, ezáltal minél hamarabb jogilag kötelező érvényűvé válhat. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Gomes asszony következik. Szerettem volna köszönetet mondani az előadónak, Sógor úrnak is, valamint Anderson asszonynak, Szeretném az elhangzottakhoz hozzátenni, hogy van még egy nagyon aggasztó aspektus, amelyet talán a fellépéseink között nem vettünk még előképpen figyelembe. Arra gondolok, hogy a szervezett bűnözés milyen kapcsolatokat ápol, nem csak az EU-ban, hanem a határokon túl. Észak-Afrikában is. A tiltott dohánykereskedelemmel és egyéb termékek illegális kereskedelmével is. Ide tartoznak a terrorista csoportok is. Ezt pedig nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert ez még inkább indokolja azt, hogy határozottan fellépjünk hangsúlyozom, például a DG Home, valamint az EU terrorellenes koordinátora közti együttműködés fontosságát, a tagállamok és a bizottság jó lenne, ha megtennék a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy véget vessünk az illegális kereskedelemnek, amelyben a dohánytermékek nagyon nagy szerepet játszanak, ahogy ezt az előadó is hangsúlyozta. Köszönöm szépen, Gómez asszony, Wikström asszony. Köszönöm szépen, én is szeretnék gratulálni az előadónak. Ezzel a dossziéval már nagyon régen foglalkoznunk kellett volna. Európában nagyon sok az olyan tagállam, illetve olyan politikus, aki belekeveredett ilyen illegális kereskedelembe. Azt azonban tudjuk, hogy naponta Európa egészében jelen van a dohánytermékek tiltott kereskedelme. Éppen ezért minél hamarabb ratifikálni kell ezt a jegyzőkönyvet teljesen átlátható módon. Mi, a mi frakciónk ezt támogatja. Ugyanígy szeretném hangsúlyozni azt is, hogy a dohánygyártók azok, akik felelősséggel bírnak, megfelelő lépéseket kell megtenniük, annak érdekében, hogy egyszer mindenkorra fellépjünk végre a dohánytermékek tiltott kereskedelme kapcsán. Éppen ezért az átláthatóságot kell előmozdítania a jegyzőkönyvnek, valamint az ágazattal való fokozott együttműködést. Ami pedig az árukövetést és a nyomonkövetést illeti, erre különösen hangsúlyt kell helyeznünk. Nem tudok mást mondani, csak szeretném még egyszer megköszönni az előadónak a munkáját. Remélem, hogy mi itt Európában kiállunk ezen álláspontunkért együtt. Köszönöm szépen, Wikström asszony. Most pedig visszadnám a szót Röbling úrnak, az Olaf képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is elnézést kell kérjek, hogy megismétlem, amit már elmondtam korábban, az előadó nem volt akkor itt. Szeretném megköszönni én is ezt a jelentést szeretném megköszönni ezt a gyors és nagyon hozzáértő munkát, amelyet végzett a jelentés kapcsán. Ami pedig a különböző kérdéseket illeti, szeretném először is megemlíteni, hogy az árukövetési és a nyomonkövetési rendszert illetően ezen kollégákra a mögöttem ülő kollega tud jobban válaszolni a DG Health részéről, hiszen ők azok, akik az irányelv értelmében foglalkoznak az árukövetés és nyomonkövetés rendszerével, és ő nyilván majd kiegészíti az általam elmondottakat. Nagyon örülünk annak, hogy széles körű a konszenzus itt a képviselők körében, egyfelől azzal kapcsolatban, hogy milyen nagy jelentőségű ez a probléma. Tennünk kell valamit ezzel szemben, és azt is belátjuk, hogy a jegyzőkönyv jelen pillanatban globális szinten a legjobb válasz, amelyet adhatunk. Ez a globális probléma ugyanis globális választ igényel, a jegyzőkönyv pedig a lehető legjobb válasz most. Az Európai Unió a múltban is vezető szerepet töltött be ezen a területen, és csak hangsúlyozhatom azt, hogy a ratifikáció terén is gyors előrelépésre van szükség. Többen hangsúlyozták azt, hogy mennyire változó jellegű az Európai Unióban a dohánytermékek tiltott kereskedelme, ezzel mi is egyetértünk. A stratégiai dokumentumban, amelyet három évvel ezelőtt adtunk ki, az Európai Bizottság rámutatott arra, hogy a piac teljesen más, mint kb. 15 évvel ezelőtt volt korábban, főleg hamisított termékek árasztották el a piacot, a nagy márkák hamisított termékei, de a jelenlegi helyzet eltérő. A tagállamok, amelyek tájékoztatnak bennünket a dohánycsempészet elleni küzdelem eredményeiről, illetve a lefoglalt termékekről, ezek a ezek igazából no-name márkák lefoglalt termékei. És csak hogy érzékeltessem azt, hogy milyen horderejű az a probléma, tavaly az Olaf adatokkal rendelkezett arról, hogy a tagállamok segítségével kb. 600 milliárd cigarettát foglaltunk le, és statisztikai szempontból hogyha megnézzük, hogy általában 20 cigaretta van egy dobozban, akkor az Olaf egy ilyen dobozon belül kb. 3-4 cigaretta lefoglalásához járult hozzá. Tehát egyetértünk abban, hogy fokoznunk kell ezen olcsó és hamisított termékek elleni küzdelmet. Egy jelentést is elő fogunk kész, elő fogunk terjeszteni a 2013-as dokumentum végrehajtásáról. Azt hiszem, hogy joggal feltételezhetjük, hogy ebben a dokumentumban majd ismét nagy hangsúlyt helyezünk az európai piacon megjelenő olcsó hamisított termékekre. Egy másik képviselő utalt arra, hogy az Európai Unión kívüli országokból érkező termékek és a szervezett bűnözés között milyen az összefüggés. Egyetértek, kérdezte a kolléga, hogy a DG Home kollégáival kapcsolatban állunk-e. Igen, napi szinten folyik köztünk az együttműködés, és ez, ennek így is kell lennie. Fontos, hogy egységesen lépjünk fel ebben a küzdelemben. A Europol, a Frontex és együttműködik velünk, valamint más szervezetek, és természetesen a tagállamok is. Ami pedig a Philip Morris dossziét illeti, február 24-én a bizottság egy technikai értékelési anyagot terjesztett elő, amelyet a parlament is megvitatott. Tudjuk, hogy március 9-én a parlament egy állásfoglalást fogadott el, amelyet nagy érdeklődéssel tanulmányoztunk. Most reflektál a bizottság arról, hogy hogyan milyen lépéseket tegyünk a továbbiakban. Ami pedig az 5.3-ast illeti, csak arra a válaszra utalhatok, amelyet az ombudsmannak adott az Európai Bizottság. Köszönöm szépen, köszönöm Röbling úr a válaszokat, Borgowski úr. Well, on our implementation work was... Ami a végrehajtást illeti a nyomonkövetést, erről csak azt tudom mondani, hogy a munka még folytatódik, zajlik, tehát a jövőbeni rendszer szerkezetéről nem sokat tudok mondani. Ma azt tudom elmondani, hogy mi abból a feltételezésből indulunk ki, hogy a jegyzőkönyvet ratifikálják és életbe is lép, tehát mi így végezzük a munkánkat. Ez azt jelenti, hogy az a rendszer, amelyen most dolgozunk, amelyet most fejlesztünk, ennek a protokollnak az előírásait fogja követni a 8.2-es cikk, a 8.12-es, csak hogy néhány ilyen fontos előírást említsek. Nyilván nem mindenki ismeri részletesen a jegyzőkönyv összes al cikkét. A 8.2-es cikkben az szerepel, hogy a rendszert ellenőrizze valaki, a mi rendszerünket az Európai Unió fogja ellenőrizni, és a 8.12-es cikk pedig arra kötelezi az érintettet, hogy a kötelezettségeit nem ruházhatja át a dohányipar semmelyik képviselőjére sem, semmelyik szereplőjére sem. Az ágazattal fenntartott kapcsolatok már, ami azt illeti, hogy a nyomakövető rendszer kidolgozásával kapcsolatban folytatott eszmecsere a minimumra szorítkozik, és az ágazattal lebonyolított párbeszéd az csak az érintett cikkek végrehajtásához szükséges mértékben fog megvalósulni. Tehát ez nagyon fontos, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hogy harmadik fél nem végezheti ezt, el ezt a feladatot, és hogy ez a rendszer teljesen függetlenül, önállóan működik, nem marad ez az ágazat szereplőinek a kezei között. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm. Anderson azt hogy legyen szíves, akkor röviden foglalja össze az eszmecserét. Igen, üdvözlöm ezeket a megjegyzéseket, különösképpen hivatkoznék az egészségügyi főigazgatóság legutóbbi megjegyzésére. Ugyanis legalábbis én azt vonom le az ön által elmondottakból, hogy a PMI megállapodást nem lehet meghosszabbítani, azért, mert ez a nyomonkövetési rendszer teljes mértékben teljesíteni fogja a jegyzőkönyv előírásait, rendelkezéseit, tehát én ezt értem, azért mondom csak hogy világosan fogalmazzunk. A nyolcas cikkben benne van, hogy az illegális kereskedelemmel szemben folytatott küzdelem, a 8.2-es bekezdésben szerepel ez, tehát hogy minden fél köteles nyomokövetési rendszert működtetni, amelyet ő maga ellenőriz, tehát ennek az ellenőrzését nem, ad, nem adhatja ki a kezei közül, és az ilyen rendszereket alkalmazni kell minden dohányipari termékre, amelyet a területén előállítanak, vagy amelyet oda importálnak. Ez tehát azt jelenti, hogy a dohányipar nem ellenőrizheti ezeket a rendszereket, mert ez ugye a múltban komoly aggályokat okozott. Én üdvözlöm ezt a megjegyzést, nagyra becsülöm ezt, ami most elhangzott, és örömmel hallom az Olaftól is, az elhangzottakat, és azt is, hogy támogatja az Olaf ratifikálást, mert szerintem nem lehet senkinek kétsége felől, hogy erre nagy szükség van méghozzá mielőbb. Gyakorlatilag a teljes politikai spektrum egyetért ebben, egy ilyen konszenzus megléte nagyon jó mandátumot biztosít, nagyon jó állsz a kezünkben, tehát mielőbb gondoskodhatunk a ratifikálásról. Megköszönöm a többiek hozzászólását, az árnyék előadók megjegyzéseit, és remélem késlekedés nélkül mielőbb le tudjuk zárni ezt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Anderson asszony. Be kell, hogy még jelentsem, hogy május 24-e a módosítók benyújtásának határideje, és a 99.1-es szabály értelmében a módosítók, amelyeket a szakbizottságban benyújtanak, csak akkor befogadhatók, hogyha az ajánlás, az ajánlás megfordítását célozzák, tehát a, azt nem támogatják. Ebben az esetben befogadhatók. Mondom még egyszer, hogy május 24 tehát a határidő, és május 30-a a jelentéssel kapcsolatos szavazás. Megköszönöm a Volkovszki és Röbling urak megjegyzéseit is az Olaf és a bizottság részéről. A következő napi rendi pontunk pedig a Kózi elnöke Ari Ízerman, tehát a belbiztonsági, együttmű, belbiztonsági együttműködéssel kapcsolatos bizottság elnöke. Üdvözlöm Ízerman úr, foglaljon helyet. Ahogy ön is tudja, ez a Szakbizottság, ez a bizottság, amelyet rövidített nevén Kózinak hívnak, a szerződés 71-es cikke értelmében jött létre, annak érdekében, hogy a tagállamok között a biztonsági operatív együttműködést erősítse, és hogy a illetékes nemzeti hatóságok közötti koordinációt is elősegítse. Nagyon aktuális az ön látogatása az elmúlt események fényében, úgyhogy szeretettel üdvözlöm, és arra kérem, hogy tájékoztasson bennünket az önök tevékenységéről és a jövőbeni terveikről. Köszönöm, elnök asszony! Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a meghívást, hogy most a kozi munkájáról beszámolhatok. Ugye az operatív együttműködéssel és belbiztonsági együttműködéssel foglalkozó állandó bizottságról van szó. Nagyon örülök, hogy itt lehetek ma délután a LIBE szakbizottságban. A jelentésünkben, amelyet nemrégiben kaptak meg, szereplő elemekre fogok kitérni. 2014. júliusától 2015. decemberéig tartó időszakot fedi le ez a jelentés. És hát talán mielőtt ezt megteszem, hasznos lehet, hogyha szólok egy-két szót a szakbizottság tagjainak arról, hogy milyen munkamódszereket dolgozott ki a COZI annak érdekében, hogy a multidisziplináris módszertant alkalmazhassuk, és így javítsuk a szervezetbűnözés elleni küzdelem terén folytatott együttműködést. Ez az úgynevezett Európai Uniós politikai ciklus, és négy lépésből áll. Először is a súlyos, illetve szervezett bűnözés kapcsolatos fenyegetések felmérése. Az EU szokta, amelyet az Európol állít össze, egyrészt elemzik a jelenlegi és a jövőbeni fenyegetettséget, és ajánlásokat is tesznek, tehát prioritásokat fogalmaznak meg, amelyeknek az együttműködésben szerepelnie kellene az ő véleményük szerint. A második dolog a több éves stratégiai terveink, az úgynevezett MESP EK, ezek, ez a rövidítés, amit használunk, ott ugye a tagállamok, a COSI, a bizottság, a Europol, a Eurojust, a Frontex együttműködve eh, dolgozza ezeket ki, és természetesen prioritás területenként megvannak ezek a eh, több éves tervek, a tanács fogadja el őket. Az első lépés az operatív cselekvési tervek megléte, mert ezek ugye évente prioritásonként működnek, a tagállamok készítik el ezeket a tervezeteket azok a tagállamok, amelyek részt vesznek az operatív cselekvési tervben, a COSI fogadja el ezeket. Az Európai Multidisziplináris Platform a bűncselekmények kapcsolatos fenyegetettségek ellen, ez a következő dolog. Ezt is az Európolon belül állították fel, és az operatív tevékenységeket koordinálja. Tehát ennek a platformnak a megléte teszi lehetővé a munkát, a kozi pedig figyelemmel kíséri a cselekvéseket. A negyedik lépés az értékelés. A következő értékelés ugye 2016-ban, azaz most van. A bizottság végzi ezt el a tagállamok együttműködésével, és az értékelés eredményeképpen kiderül, hogy a következő politikai ciklusra milyen következtetéseket vonhatunk le. Elküldtük ugye önöknek ezt a jelentést, de ezen kívül még szeretném önöket tájékoztatni egyéb témákról is. Ugye a holland elnökség alatt voltak olyan témák, amelyeket a holland igazságügyminiszter vetett föl a holland elnökség elején, és önöknek is beszámolt ezekről. Természetesen az együttműködés, a biztonság erősítése, belbiztonság együtt erősítése a legfontosabb prioritásuk, és a március 22-i brüsszeli terrortámadások alá húzták ennek a jelentőségét, tehát hogy mennyire fontos a biztonság szintjét erősíteni, és az információ cserét hatékonyabbá tenni. Az atrocitások, amelyek ilyen sok áldozatot követeltek idén és tavaly, ne következhessenek be ez a fő célunk. Európa a válaszadásban mindig az egyensúlyra kell, hogy törekedjen. Tehát a jogállamiság védelme, illetve az alapjogok védelme kell, hogy egyensúlyba kerüljön egymással. Nyilván meg kell büntetni az elkövetőket, a vizsgálatot le kell folytatni, bíróság elé kell őket állítani, de az emberek magánéletének védelme is fontos. A tagállamok közötti információ csere abszolút prioritás a holland elnökség számára, már a munka elejétől kezdve. Nagyon fontos, hogy átérjünk egy olyan megközelítésre, ahol a tagállamok érzik szükségesnek azt, hogy az információkat megosszák a többiekkel, és mindenki használja a rendszert. Nagyon ambíciózus az a feladat, hogy egy roadmap-et dolgozzunk ki, ez az úti terv rövid és hosszú távú célokat fog, illetve középtávú célokat fog lefektetni, amelyeknek eredményeképpen egy integrált európai információs architektúra jön létre, a határvédelem, a terrorizmus, a jogalkotás magába foglalóan. Természetesen, ahogy ezt tudják, a tanácsban még zajlik az eszmecsere és a munka, de remélhetőleg ezt az úti tervet a következő június 9 és 10-i bel- és igazságügyi tanácson be tudjuk mutatni. Az erősebb, robusztusabb és intelligensebb információs rendszerekre van szükség. Ezzel kapcsolatos dokumentumát a bizottság április 6-án tette közzé. A KOZI jelentésében olvashatják azt is, hogy fontos előrelépések történtek a terrorizmus elleni felépéssel kapcsolatban. Nyilván mindezt befolyásolta e, az a néhány terrorista támadás, amely Európában bekövetkezett, több terrorizmus ellenes intézkedést megbeszéltek a belégségigazságügyi miniszterek január 29-én, valamint 2015 novemberében. a bel- és igazságügy miniszterek közös nyilatkozatukat március 24-én tették közzé, és Libe, a Libe szakbizottság alelnök asszonya is ellátogatott erre a találkozóra. Nyilvánvaló, hogy hatalmas a munkaterhelés, nagyon sok tennivaló áll előttünk, nem csak az elkövetkezendő hetekre, hanem hónapokra és évekre vonatkozóan is. Továbbra is együtt kívánunk dolgozni mindenkivel. Amit még nem említettem, az az, hogy a 2015-től 20-ig terjedő időszakra az EU belbiztonsági stratégiája megújult, és ennek köszönhetően jobban tudunk majd reagálni a kibontakozó eseményekre. A luxemburgi elnökség alatt is tovább zajlott a munka, végrehajtásra összpontosítottak. Ez folytatódik majd a szlovák és a máltai elnökség időszaka alatt. A következő bel- tanácson a végrehajtás állapotáról fogunk majd beszámolni. Most pedig hadd emeljek ki egy-két kezdeményezést e tekintetben. Konkrétan a bűncselekményekkel szembeni fellépésről a holland elnökség ugye arra figyel oda, hogy az együttműködést erősítse. A megújult belbiztonsági stratégiának megfelelően fontos az, hogy az embercsempészettel szemben szigorúan fellépjünk annak minden forma, nyilvánulási formájával szemben. A holland elnökség tehát erre figyelt oda, mindegy, hogy munka céljából zajlik ez az embercsempészet vagy sem. Nagyon sok ágazatot érint ez egyébként a gazdaságban, és nagyon sok személyt érint ez. Ennek ellenére a beazonosított esetek, ahol vizsgálat is történt, és az ügyészség is lezárta a munkáját, nagyon minimális. Az Európai Bizottság a tavalyi évben tett közzé egy tanulmányt, és Ebben az szerepel, hogy azért van ilyen kevés eset, azért derül fény ilyen kevés esetre, mert nagyon nehéz a bizonyítékokat össze gyűjteni. Ezért született az a kezdeményezés, hogy egy kézikönyve szülessen multidisziplináris együttműködésre vonatkozóan, annak érdekében, hogy összegyűjtsük az ezen területen meglévő tapasztalatokat. A tanácsi következtetések is erősítik az együtt végzett a közös fellépést a munkacélú embercsempészet esetében. Remélhetőleg a júniusi tanácsülésre majd ez elfogadásra kerül. Ami a kiberbűnözést illeti, a kibertérben a joghatóság meghatározása nagyon hosszas vita tárgya. És remélhetőleg mi is ösztönözni kívánjuk a vitát a e tekintetben, és támaszkodni az összes Európai Uniós politikára, illetve eszközre, sőt, további eszközöket e, kívánunk létrehozni. Nagyon fontos dokumentumok és konklúziók szerepelnek az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatban a luxemburgi elnökség időszakából, és a holland elnökség ezekre támaszkodott. A Kóziban is lezajlott az eszmecsere operatív tapasztalatokra alapozva az EU politikai ciklusának a kibertére vonatkozó tervével kapcsolatban. 30 ajánlás született, vagy fogalmazódik meg a tagállamok, Europol, Eurojust, Szepol és a magánszférát érintően. Ezek az ajánlások a jó gyakorlatok cseréjétől, illetve a képzéstől kezdve a standard működési eljárásokon át az elektronikus bizonyítékok kezeléséig terjednek a holland elnökség az ajánlások mellett még a pénzügyi nyomozásokkal kapcsolatban is javaslatot tett. Ez egy nagyon hatásos módszer a szervezet bűnözés, illetve a terrorizmus visszaszorítására. A szakértelem erősítése garantálja azt, hogy az eszközöket egyre gyakrabban használják, és az a politikai ciklusen belül is ez megtörténik, valamint a rendőri szervek is hatékonyabban tudnak együttműködni. E célből a tanácsi következtetések között szerepelt egy cselekvési terv a pénzügyi vizsgálatokról, pénzügyi nyomozásról, és ez majd felkerül a következő júniusi eh, belés tanácsülés napi napirendjére. Az adminisztratív megközelítés előnyeiről is szólnék a bűn szervezetek szembeni fellépés kapcsán. A büntetőjogi intézkedések mellett más eszközöket is lehet használni a bűnszervezetekkel elleni fellépésben. És éppen ezért fontos, hogy a nemzeti hatóságok és rendőri szervek hatékonyan együttműködjenek és információt cseréljenek egymással administratív célból is, hiszen így administratív lépéseket is lehet alkalmazni. Jelenleg az Európol monitor fókuszpontján keresztül koordinálódik a munka. A, az ilyen bűnszervezetek fenyegetést jelentő tevékenysége viszont azt eredményezi, hogy még erősebb, még szorosabb együttműködésre van szükség, és a kózi mindentől letelhetőt megtesz annak érdekében, hogy a, az együttműködést szorosabbra lehessen fűzni. Próbáltuk ösztönözni a tagállamokat arra, hogy használják fel a meglévő jogi és adminisztratív infrastruktúrát, hogy fellépjenek a szervezett bűnözéssel szemben. a tanácsi következtetések, amelyekre hivatkoztam, a koziban is napirendre kerültek, és a következő belés igazságügyi tanács napirendjén is szerepelnek majd. Az önöknek elküldött jelentés mellett remélem tehát, hogy sikerült tágabb betekintést adnom a munkánkba, és megköszönöm még egyszer a meghívást ide a Libeszak Bizottságba. Izerman, Köszönjük Izerman úrnak a rengeteg izgalmas és érdekes információt. Anna Gomes következik. Azt... So, so much. <laughs> Uh, uh, thank you for your report, and I'd like to ask... Köszönjük ezt a beszámolót. Nagyon fontos a kozi számára, hogy az információcsere megerősödjön főként a terrorizmus elleni harc kapcsán, de a kérdésem inkább a következőre vonatkozik. Milyen mértékben, mennyire tudnak megbizonyosodni arról, hogy a tagállamok, hogy valóban érdemi információcsere folyik. Nos, a tagállamok a hírszerző, illetve a rendőri szerveknél az információ gyűjtést megfelelően szervezik. Nyelvet ismerő embereket használnak például, hiszen a terrorizmus elleni harcban azt hiszem nem kell mondanom, ez mennyire fontos, a szervezett bűnözés területén szintén. Szakértők, kiberszakértők mennyire vennek, vesznek részt a munkában a bűnüldözési szervek munkájában. És persze a finanszírozással. Fenn meglévő kapcsolatra ön is rávilágított, amit amennyire tudom, és ahogy például a bank rendszer működik, mérhetetlenül aggaszt, hogy mennyire távol vagyunk attól, hogy a minimálisan és hatékony normákat végre megvalósítsuk, elérjük. Gondolok itt a pénzmosás elleni jogszabályok végrehajtására. Kérdéseim tehát még egyszer, a koziban mennyire foglalkoznak komolyan ezekkel a területekkel, ezekkel a kérdésekkel? Illetve the, the, the, the implementation of A terrorizmus elleni harcról is beszélt. Mi ebben a parlamentben nagyon jól tudjuk, hogy ehhez konkrét programokra van szükség, hogy megelőzzük a terrorista cselekményeket, megelőzzük a radikalizálódás eh, folyamatát, illetve a kozi segítségével a tagállamok mindezen a téren mekkora és milyen erőfeszítéseket tettek. Tudjuk, hogy a börtönök, illetve általában a tehát a börtönök általában a radikalizálódás színhelyéül szolgálnak, úgy tűnik ezt a problémát, eh, eh, ennek a mérefogát nem sikerült még kihúzni. Átfogó stratégiákra van szükség, főként a helyi szinten, ennek sem sok eh, nyomát látjuk. Az embercsempészet, olcsó munkaerő céljára behozott emberek csempészete ügyében mit tett a Kozuj az Európol jelzésére reagálva, amikor is azt jelezték, hogy a menekültek között tízezével tűnnek el kiskorúak, Mit teszünk annak érdekében, hogy megelőzzük, hogy ne gyerek munkában használják ki, ne a szerveiket használják fel, ne szexrabszolgákká váljanak. Köszönjük Gomez asszony, Diaz de úr következik. Muchas, muchas gracias. Köszönöm szépen. Izerman úr, Köszönöm, hogy eljött hozzánk, amire nagyon nagy szükség volt. Egy állandó bizottság, mint a COZI nagyon szükséges, és az is fontos, hogy rendszeresen ellátogasson hozzánk a LIBE bizottságba. Pedig nagyon ritkán jön hozzánk, olyannyira ritkán, hogy gyakorlatilag ismeretlen számunkra. Ön ismertetett egy jelentést, amely 2014. júliusától 2015. decemberéig tartó időszakot fedi le. Ismertette a munkamódszert, és még mielőtt más megjegyzéseket tennénk, szeretném megjegyezni, hogy nagyon nagyra értékelem azt, hogy eljött ide hozzánk a Polgári Szabadságjogok Bizottságába, mert nagyon nagy szükség volt arra, hogy ide látogasson. Ugyanakkor a munkamódszer szempontjából utolsó helyen említi meg a bizottság értékelését, amelyre 2016-ban kell, hogy sor kerüljön, pedig szerintem ez mindennek a lényege. Meg kell állapítanunk, hogy egy hatékony szerv a kozi, vagy egy további adminisztratív bizottság. Számomra a közösségi szintéren 16 hasonló bizottság ismert, és attól tartok, sőt nem is csak, hogy attól tartok, hanem kimerem jelenteni azt, hogy ezek közül jó néhány esetében átfedés figyelhető meg, vagy akár ellentmondásos is a munkájuk. A szervezett bűnözés elleni küzdelem szempontjából Európában jó, hogy különböző stratégiai terveket említ munkamódszerként, méghozzá több éves stratégiai terveket, amelyekbe bevonják az ügynökségeket, ezt is helyesnek tartom operatív cselekvési tervek rendben van, de más ügynökségek is létrehoztak ilyen terveket. Egy fenyegetésekről szóló platform, amelynek az Europol a fókusza. Tudjuk nagyon jól, hogy mit tesz az Europol, amely gyakran ellátogat ide hozzánk. És felvázolt néhány bonyolultabb, összetettebb kérdést is, amelyeket Anna is említett, és ezek az európaiak biztonság hiányával kapcsolatosak. Említette azt is, hogy a holland elnökség számára komoly aggodalom a számítógépes bűnözés. Hát az Európol, Európolon belül pont Hágában egyébként, Hollandiában vannak erre szakosodott egységek. Tehát igazából amit én szeret, tudni szeretnék az az, hogy a kozi, ez egy hatékony struktúra, avagy nem. Mert nekem az a benyomásom, hogy a kozi egy olyan struktúra, amely a biztonságot szolgálja, és arra hivatott, hogy elgondolkozzunk a biztonság kérdéseiről, de átfedések figyelhetők meg más ügynökségek munkáival. Tehát ha azt szeretnék, hogy a bizottság, bizottságunk nagyra értékelje, illetve hitelesnek tartsa a kozit, akkor gyakrabban el kell jöjjön hozzánk. Mert az, hogy egy júliu, 2014. július 2015. decemberi jelentésről beszél és említi a 2016-os értékelést, ez jó, de szeretnénk azért tudni, hogy mit tett a kozi, amióta a 71-es cég értelmében részt vesz a szervezetbűnözés elleni küzdelem koordinálásában. Köszönöm. Jó, Mr. Diaz de Mera. Köszönjük Diaz de Mera úrnak. Úgy látom, hogy más nem szeretne a kollégák közül hozzászólni, ezért Izerban úrnak adom vissza a szót. Köszönöm. Köszönöm Gomes asszony és Diaz de Mera úr kérdéseit. Gomez asszony az információ cserével kapcsolatban az én benyomásom az, hogy ez nagyon fontos a bűn üldözésben, és persze a tagállamoknak oda kell figyelni arra, hogy megfelelő, tehát kicserélhető formátumban rendelkezésre álló információ ról legyen szó. A kozi keretein belül nekünk az a tapasztalatunk, hogy konkrét kérdésekben nem volt megfelelő információ csere arra, hogy megelőzzenek bizony incidenseket, terrorista eseményeket, vagy amikor tudták, hogy valami folyik a bűnözők világában, nem jutott el az információ a másik tagállamhoz. A, a kozin belül pedig ennek az információcserének minél zöggenőmentesebbnek kellene lennie, ezért e, örülök annak, hogy egy úgynevezett roadmap-et, egy menetrendet vagy úti tervet e, állít fel, kell, hogy felállítson minden tagállam a tanács döntésének értelmében. Ez, hogy az adminisztratívnak hangzik, mondom, de alapvetően a, a, úgy érzem, hogy a tagállamokon belül megvan a együttműködő készség, az ügynökségek, az európai ügynökségek részéről pedig hát nyilvánvalóan megvan ez, de hát nem mindegy megy könnyen, az embernek az eddig bevált gyakorlaton kell a módosítani. A kozi mennyire foglalkozik komolyan ezzel a kérdéssel? tette fel a kérdést Gomes asszony. Nos, nagyon is komolyan kezeljük ezt. Ez lehetővé teszi, hogy a tanács és a parlament is azt mondja, hogy jó, megállapodtak ebben, miért nem történik ez így? Például a terrorista ellenes koordinátorok esetében nem minden tagállam tartotta a vállalásait. Miért van ez? Szépen apró lépésenként így javítható az információcsere. Specific question on uh, THB and uh, children. THB és gyermekek uh, volt a következő kérdése. Az Europol arról írt, hogy akár tízezeres nagyságrendben esettek az embercsempészetek áldozatául. Kiskorúak menekültek. a hiányzó eltűntő emberek, személyek, legyenek azok kiskorúak, természetesen csak hatékony együttműködéssel és cserével elképzelhetőek a soros elnökség alatt. Ezt az cserét szeretnénk javítani a tagállamok között, és arra törekszünk majd, hogy a meglévő eszközök jobb kihasználása megvalósuljon. Ez az Európai Tanács iránymutatásainak megfelelő vállalás a meglévő intézkedések teljes alkalmazását eh, kívánjuk eh, megvalósítani, ezért a nemzeti rendőri kontaktpontok felállítását eh, szeretnénk elérni a meglévő kereten belül. Az, európai, az Európol szakértői platformja, az SIS és egyéb koordinált fellépések segítségével vizsgáljuk annak a lehetőségét, hogy az Interpol eszközeit hogyan lehet például jobban felhasználni arra, hogy bevonjuk az állampolgárokat is. E tekintetben a helyi közösségek, az állampolgárok bevonása az új, modern média, szociális média és számítógépes programok, hotline-ok, -ok, websájtok segítségével nagyon célra vezetőek lehetnek az alapvető jogokat, például a magányjogok védelmét természetesen nem szoríthatja ez háttérbe. Az erre vonatkozó bármiféle tippeket ezek tiszteletben tartásával kell persze. Az eltűnt személyek vagy eltűnt gyermekek nemzetközi napján fogjuk ezt bejelenteni. Ennyit szerettem volna rövidíteni. So Mr. Diaz uh, Mira said is... Diaz de Mera úr feltett a kérdés, hogy hatékony ez vagy sem a kozi, vagy ez csak egy újabb administratív testület. Hát, hogy a kozi történetét, eddigi múltját vizsgáljuk, a Lisszaboni szerződés azért hozta létre, pont azért, hogy a tanács prioritásainak végrehajtása könnyebbé váljon, az operatív együttműködés fóruma a COZI. Ez nem jelenti azt, hogy a COZI operatív szerepet töltene be. Ugyanakkor meggyőződésem most, hogy már pár hónapja elnököm a COZI-t, hogy segít az Európolnak, az Eurojustnak és a Frontexnek abban, hogy a szakpolitikai cikluson belül együttműködjenek. Persze mindig van némi fokú bürokrácia, az elkerülhetetlen, de végső soron, hogyha 28 tagállamnak eh, és minden tagállam belül ilyen rengeteg szervezetnek kell együttműködnie, akkor ennek valamilyen keretet kell kapnia, szervezeti keretet. Szerintem egyre hatékonyabbak vagyunk, és hogyha azt mondják, hogy a kozi jöjjön el gyakrabban a parlamentbe, erre csak azt mondhatom, hogy ha meghívnak, én mindig szívesen el látogatok ide, önök közé. A Kozi szerintem szívesen, bár ezt már az utánam következő elnökség nevével mondom, szívesen megosztja véleményét, tapasztalatait. A kiberbűnözéssel kapcsolatban, igen, az Európolon belül van egy kiberbűnözéssel foglalkozó ö, egység, egyes tagállamokban is léteznek ilyenek. A holland elnökség alatt mi megpróbáltunk egy egy újabb elemet is bevenni ebbe a rendszerbe. A loss of location esetén nagyon nehéz jogi segítségnyújtást kérni bárkitől, hiszen a bűnözésnek van egy olyan területe, amelyre a hagyományos bűnöldözési módszerek, amik amiket megszoktunk, egész egyszerűen ezek már nem alkalmazhatóak, a meglévő eszközeink nem alkalmasak ezen bűncselekmények felfedésére és visszaszorítására. Az operatív szervek legutóbbi beszámolóik alapján úgy érzik, hogy olyan gyakorlati megoldásokra van szükség, amelyek a a hatáskört problémáját megoldhatják, tehát hogy kinek van joghatósága akkor, amikor lassabb location következik be, tehát amikor nem egy konkrét helyszínhez köthető a bűncselekmény, ahogy az a kiberbűnözésre olyannyira jellemző. Gomes asszony kérdése. Igen, a pénzmosás elleni küzdelemre utalva az EUIS megfelelő forrásokkal rendelkezik, megfelelő számú ember dolgozik itt annak érdekében, hogy valóban betölthesse a szerepét, elláthassa a munkáját. Sok tagállamban a bankok tulajdonképpen pénzmosodaként működnek sokszor. A Panama Papers ki hatással van eh, erre is. Itt nem csak adó eh, elkerülésről, adócsalásról van eh, itt szó, hanem a szervezetbűnözés elleni harcra is alapvetően ez komoly következményekkel jár. A radikalizálódás megelőzése szintén szerepel egyébként a kozi prioritásai között? Uh, uh, Köszönöm. Igen, a prevencióról elfelejtettem szólni. Igen, a tanács állapította meg a prioritásainkat, ezek között ez is szerepel. Hiszen a terrorizmus elleni harc fontos része annak megelőzése. Ez így természetesen a COZI programjában is szerepel. A tagállamok milyen erőfeszítéseket tesznek ezen a téren? Hát a kozibban erről még eddig nem beszéltünk, de a tanácsban is egyre nagyobb érdeklődést mutatnak a prevenció iránt, a megelőzés iránt. Operatív együttműködésben eh, ez eddig még nem csúcsosodott ki, igazából a kozi munka menetében ez nem kapott szerepet, de a terrorizmus elleni harcot úgy kell érteni, hogy, hogy, hogy ennek a megelőzés egy nagyon fontos szelete. Ami a pénzmosást illeti, és a Panama Papers ügyet a cselekvési terv elfogadásra került, az Európai Bizottság pedig a negyedik irányelvet készíti már elő pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának ügyében ez igazából a hátterét adja a koziban folyó munkának, hiszen a pénzügyi nyomozás eh, került előtérben állunk elsősorban, ami a pénzmosáshoz tulajdonképpen is csak kapcsolódik. A különböző pénzügyi nyomozások eh, arról szólnak, hogy ráleljünk a pénzekre, de egyelőre az új bizottsági javaslatot várjuk. Köszönöm szépen, Köszönöm úr, Köszönöm a válaszokat és a tájékoztatást. Remélem lesz még lehetőségünk arra, hogy nyomon kövessük a kozi munkáját a jövőben is. Addig is minden jót kívánok önnek és a kozinak is ehhez a rendkívül fontos munkához. És köszönöm, hogy eljött. A következő pontunk egy eszmecsere Navarrete úrral, aki a terrorizmus elleni küzdelem Európai Központja vezetője, de mivel úgy terveztük, hogy háromnegyed ötkor kerül sor az előadására, addig körülbelül van még 20-25 perc, addig várnunk kell rá, ezért addig felfüggesztem az ülést, és három kor folytatjuk Navarrete úrral, a terrorizmusbeni küzdelem Európai Központjának vezetőjével. Dear colleague, let's uh, continue our afternoon. Uh, Folytatjuk a délutáni ülésünket. A következő napi rendi pontunk, ahogyan az imént már említettem, egy eszmecsere Navarrete úrral, aki az ugyanan létrehozott terrorizmus elleni küzdelem Európai Központjának vezetője. Üdvözlöm, köszöntöm, és köszönöm, hogy eljött. Navarrete úr ismertetni fogja az Europol 2016-os jelentését a terrorizmus helyzetéről, valamint egy kiadványt, amelynek tárgya a változások az iszlám állam terrortámadásainak módszereiben. Meg is adnám önnek a szót, Navarrete úr, utána pedig tartunk egy eszmecserét a képviselők részvételével. Parancsoljon öné a szó. Köszönöm, és köszöntöm elnök asszony. Köszönöm a meghívást, hogy eljöhessek a mai Libe ülésre. Azért jöttem el önökhöz, hogy röviden tájékoztassam önöket az Európol különböző megállapításairól, a terrorizmus helyzetéről, valamint egyéb kapcsolódó kérdésekről, amelyek segítségével hatékonyabban feléphetünk a terrorista fenyegetésekkel szemben. Önök is tudják, hogy minden évben az Europol készít egy visszatekintő elemzést a terrorizmus helyzetéről. Az, az, az úgynevezett tiszát jelentést. Ez az Europol és a tagállamok együttműködésének eredményeképpen jön létre. Ebben a munkában a Eurojust, az Incent és harmadik országok is részt vesznek, együttműködnek a Europollal. Ez egy páratlan betekintést ad a terrorista fenyegetés alakulásába itt az Európai Unióban. A TISZAT 2016-os jelentése az interneten csak néhány hét múlva áll rendelkezésre. Szeretném most megragadni ezt a lehetőséget, és megosztani önökkel a fő következtetéseket. A prezentációmat összekötném a, azzal a dokumentummal, amelyet a párizsi támadások után készítettünk 2015-ben, ez kitér arra, hogy az iszlám állam modus operandi hogyan változott. Ez is szerepel majd a TISZAT 2016-os jelentésében. Az Európai Uniónak a terrorizmus ellenes küzdelemben adott válasza arra törekszik, hogy javítsuk az együttműködést és az információ megosztást a tagállamok között. Láthatják a képernyőn, ezek a fő következtetései a tisztát 2016-os jelentésének. 2015-ben 151 ember vesztette életét, és több mint 360-an sérültek meg az Európai Unióban terrorista támadások következtében. Ha ezt az adatot 2014-es adatokkal egybevetjük, akkor láthatják, hogy korábban négyen vesztették életüket, szemben azzal a 151-jel, amely 2015-ben halt meg a terrorizmus következtében. Továbbá 60 európai állampolgár vesztette életét különböző támadásokban, amelyekre az EU-n kívül került sor, főleg Tunéziában. A jelentésből az is kiderül, hogy 2011 meghiúsított meghiúsult, illetve végrehajtott terrorista támadásra került sor a tagállamokban. A biztonsági szolgálatok, valamint a rendőri szervek fellépése jelentős volt. Ennek köszönhetően 1057 egyént vettek őrizetbe a terrorizmussal kapcsolatos bűncselekmények elkövetése miatt. 2015 egy olyan év volt, amelyben számos bírósági eljárásra is sor került. 513 személyt vádoltak terrorista bűncselekmény elkövetésével, illetve kezdeményeztek ellenük bírósági eljárásokat az év során. Hogyha megnézzük a különböző témaköröket a fenyegetettség szempontjából. Láthatjuk, hogy 150 ember vesztette életét az Európai Unióban. A dzsihadista, terrorista támadások következtében 150-en vesztették életüket ilyen támadások miatt. A dzsihadista támadások száma jelentős mértékben növekedett. 2014-ben négy ilyen merényletre került sor, 2015-ben már 17 volt ez a szám. És jelentős mértékben nőtt az európai állampolgárok, az európai áldozatok száma is. Az európai tagállamok, amelyek részt vesznek az iszlám állam ellenes koalícióban, a terrorista csoportok számára legitim célpontnak minősülnek. Bevezetőmben említettem, hogy a rendőri szervek, a rendvédelmi szervek jelentős határozott fellépésének köszönhetően 2014-ben 395 embert vettek őrizetbe, 2015-ben a számuk már 677 volt. A különböző terrorista sejtek készek arra, hogy az Európai Unióban márhol elkövessenek eh, terrortámadásokat. Tisztában vagyunk azzal, hogy eh, az iszlám állammal milyen kapcsolatban állnak. Kérném a következő diát. The main concern report... A fő aggály amelyről a tagállamok beszámoltak a 2016-os jelentésben, továbbra is a dzsihadista terrorizmus, valamint az ehhez szorosan kapcsolódó jelenség, az idegen harcosok, akik a különböző konfliktusos zónákba utaznak, illetve visszatérnek onnan. A dzsihadista terrorizmussal összefüggésbe hozható letartóztatások száma növekedett 2015-ben a korábbi évhez képest. Ebből látható, hogy eh, milyen jelentős eh, erőfeszítéseket tett eh, Európa annak érdekében, hogy felépjen fajta terrorizmussal szemben. Ami pedig a dzsihadista profilokat illeti, nincs egy egyedülálló profil. Különböző fajta bűncselekményeket követnek el ezen személyek. Különböző esetekben azt is láthatjuk, hogy az idegen harcosok közül jó néhányat mentális problémákkal, betegségekkel diagnosztizáltak. A terroristák egy részét Szíriában képezték ki, abból, azzal a célral, hogy az Európai Unióban kövessenek el támadásokat. A dzsihadista terroristának egy másik típusa az a, az idegen harcos, aki önmagában lép fel, amint visszatér Európába az iszlám, által, által az iszlám állam által ellenőrzött területekről egyfajta képzésben részesülnek a nyugat-balkáni országokban, illetve Európa más részein is, de ezt még megerősítésre szorul. A terroristákat főleg a lőfegyverek és a robbanószerek felhasználásában képzik ki, de a legnagyobb fenyegetést az európai biztonságra nézve továbbra is az egyedülálló harcosok jelentik. Ők kiszámíthatatlanok, éppen ezért az általuk elkövetett merényletek nagyon nehezen megelőzhetők. Az idegen harcosok mellett a magányos farkasok, a magányos harcosok is egy komoly fenyegetést jelentenek az európai biztonságra nézve illetve több európai dzsihadista is az úgynevezett iszlám államon belül jelentős pozíciót tölt be, és um, éppen ezért feltételezhető, hogy uh, hazájukban is uh, kapcsolatban állnak a különböző terrorista hálózatokkal. Ami pedig a célpontokat illeti, úgy tűnik, hogy uh, a terroristák főleg a puha célokra összpontosítanak, hiszen ezen, ez, ez ellenük elkövetett támadások hatékonyabbak, mint a kritikus infrastruktúrák vagy a rendőri katonai szervek elleni támadások, noha ezek is fennállnak, mint lehetőség. Az etnonacionalista és szeparatista terrorista támadások mértéke negyedik egymás utáni évben csökkent, 65 ilyen támadásra került sor 2015-ben. Ez is összefüggés felhozható a hatékony rendőri fellépéssel. Ennek következtében 168 szemét vettek őrizetbe olyan bűncselekményekért, amelyek a szeparatista vagy etnonacionalista terrorizmussal hozhatók összefüggésbe, ez egy enyhébb növekedést jelent a korábbi évhez képest. A legtöbb incidens egyébként Franciaországban és Spanyolországban kerül sor, valamint Észak-Írországban, ahol a rendőri szervek továbbra is a fő célpontot jelentik. Azt is megfigyeltük, hogy továbbra is fennáll az erőszakos konfrontáció a kurd párti szeparatisták, valamint a török nacionalisták között az EU különböző tagállamaiban. Ugyanígy a baloldal és szeparatista támadások 2006 óta most vannak a legalacsonyabb szinten. 67 szemét tartóztattak le 6 európai tagállamban. Az ilyen támadások esetében főleg a robbanószerek a fő elkövető eszközök, marxista-leninista csoportok, azok, amelyek különböző propagandisztikus cselekményekben vesznek részt, de ezek nem erőszakos cselekmények. a bevándorlás ellenes és iszlám ellenes érzelmek térnyerésével az Európai Unió tagállamaiban a szélsőjobboldali szélsőséges cselekmények is növekedtek. 2014-ben ilyenre nem került sor, ugyanakkor 2015-ben a tagállamok kilenc ilyen támadásról tájékoztattak. Ezek a jobboldali terrorizmussal hozhatók összefüggésbe. Az ilyen bűncselekmények száma 2014-ben 34 volt, és a letartóztatottak száma 2015-ben 11-re csökkent. A párizsi mm, novemberi merénylet során, majd később itt Brüsszelben is bebizonyosodott, hogy a dzsihadista terroristák új technikákhoz folyamodnak, és robbanószerek alkalmazásához. 2015. novembere volt az első alkalom, amikor robbanószereket és fegyvereket is felhasználtak a párizsi merényletek során. A házi készítésű robbanószerek továbbra is a leggyakrabban felhasznált robbanószerek közé tartoznak és vannak információink a tagállamok részéről arra vonatkozóan is, hogy a terrorista csoportok megpróbálnak felhalmozni robbanószer prekurzorokat az Európai Unióban, annak érdekében, hogy később, egy későbbi alkalommal egy nagyobb orderejű bomba támadás során ezeket felhasználják. A különböző vegyi vegyi, gyá, vegy, vegyipari gyárak és vállalatok célponttá válhatnak, ugyanis nagymértékben rendelkezésre állnak itt az, az anyagok, és ezek könnyen megközelíthetők. Szeretném azt is hangsúlyozni, ahogy a nők is említették, hogy a terroristák közösségi médiát, illetve az internetet is felhasználják, visszaélnek ezzel. Az internet, illetve az internet alapú szolgáltatások, valamint az ezeket szolgáló infrastruktúra a támadások szempontjából célpont és eszköz is lehet. Láthattuk a 2015-ös év során, hogy az különböző kódolási szolgáltatások, valamint az eszközök felhasználása fokozódott. A rendvédelmi szervek számára ezáltal nehezebbé vált a terroristák nyomon követése, valamint az illegális pénzügyi tranzakciók nyomon követése. Ezek a fő következtetései a 2016-os jelentésnek visszatérve 2016-ra, láthatjuk, hogy milyen gyorsan változott a fenyegetés a dzsihadista csoportok részéről, főleg az iszlám államot kell megemlíteni, és azt is láthatjuk, hogy a rendőri szervek milyen mértékben léptek fel ezzel szemben. Most pedig arra szeretnék összpontosítani, hogy mi változott az Európai Unióban, és létrejött ugye a januárban az Európolon belül a terrorizmus ellenes központ. ...2015 végén a tragikus események, valamint idén a márciusi támadások bebizonyították, hogy a fő fenyegetettséget továbbra is ezek a terrorista cselekmények jelentik Európában. Idén 30-an vesztették életüket itt Brüsszelben, európai állampolgárok ugyanakkor az Európai Unión kívül is a terrorizmus áldozataivá váltak az isztambuli támadások, valamint az elefántcsomparti támadások során. Az elmúlt évek során Európa egy hatékony politikai választ dolgozott ki, és véglegesített Európa egy fontos jogszabályt is az együttműködés megkönnyítése céljából. A Europol egy kulcsfontosságú szereplőnek minősült ebben a folyamatban, amelynek során Európa hatékonyabb választ kíván adni a parlament, és ez a LIBE bizottság is támogatta a Europolt a folyamat során. Szeretném most megragadni a lehetőséget, hogy újból köszönetet mondjak Önöknek az új Europol rendelet végrehajtásáért, és azért, mert további forrásokkal látták el az Európai Terrorizmus ellenes központot. Biztos vagyok abban, hogy így hatékonyabban fogunk tudni fellépni a terrorizmus ellenes küzdelemben. Action of Europol after the Paris attacks was immediately after this attack took place. Miután ezek a lépések életbe léptek, jöttek a párizsi események Franciaországban, és támogattuk az ottani kollégáinkat, akiket ez a támadás érintett. Majdnem 60 iroda dolgozik, 24 órát éjjel-nappal, hogy támogassa, Fran- dolgozott 24 órát éjjel-nappal, hogy támogassa Franciaországot és az ottani kollégákat. A támadások után már 6 órán belül beérkezett az első nemzetközi szinten megosztott információ, és az Europol adatbázisaiból is kaptak a francia kollégák támogatást. Néhány nap elteltés, elteltével egy állandó csapat alakult, amely a francia és a belga kollégákat támogatta, nyilván a belga kollégákat is, amikor fény derült a belga szállakra és kapcsolatokra. Minden eszközt és erőforrást arra fordítottunk, hogy támogassuk Franciaországot és Belgiumot, de hogy behozzuk az Európai Uniós dimenziót ebbe, hiszen tisztában voltunk azzal, hogy ugyan az EU-nak két tagállama szenvedte el ezeket a tagállamokat, de mindenkit érint a veszély, és ezért figyelmet kell fordítani a fenyegetettség uniós dimenziójára, hogy ez valamennyi tagállamot, mind a 28-at érintheti koordinált operatív támogatásra volt tehát szükség, és ezért egy konkrét Katenita nevű task force-ot hoztunk létre. Voltak itt kapcsolattartó tisztek Franciaországból és Belgiumból is, Nyilván ennek a két országnak a párizsi támogatás után több támogatásra volt szüksége, a párizsi támadások után. Belgium pedig további támogatást kapott a brüsszeli támogatás, támadások után, március 22-e után. A további szállakra derült fény egyébként, és több tagállam is csatlakozott ehhez a task forcehoz, amelyet létrehoztunk. A Europol központja a meglévő kapacitásokra, szakértelemre épül 2016. januárjából, januárjától kezdve több eszközt alkalmaznak együtt, egy helyen, és az egész Európai Uniót, a tagállamokat szolgálja mindez. A központ azt a filozófiát és stratégiát tükrözi, hogy egyrészt legyen egy operatív információs hub, központ, de legyen egy elemző központ is, amelynek segítségével a vizsgálatokat is hatékonyabban lehet lefolytatni, és ahol össze lehet hozni egy helyre a kapacitásokat, hogy a terroristák finanszírozási forrásait, a propagandát és egyebeket le tudjuk küzdeni, tehát hogy szembe tudjunk szállni ezekkel. Gyakorlatilag lehetőséget biztosít ez a tagállamoknak arra, hogy együttműködjenek, és az Európai Unió területén együtt tudjanak szembeszállni a terrorizmussal. Az ACDC egyik pillére pontosan a tagállami részvétel. Az, hogy az információ csere egyre nagyobb, egyre gyakoribb, de az is, hogy a tagállamok felhasználják a Europol támogatását a terrorizmus elleni küzdelemben. Létrehoztunk egy kapcsolattartó csapatot, és azt kértük a tagállamoktól, hogy kapcsolattartó tiszteket küldjenek, amelyek operatív, akik operatív projekteket, projektekért felelősek, és használják, és természetesen megpróbáltuk felhasználni az Európa erőforrásait a támogatásra. Tehát ez azt jelenti, hogy a tagállamok hagyják végre ezeket a feladatokat, lépéseket, de az Európol is támogatást nyújt ezekhez. Nyilván mindenek mérhetőnek kell lenni, rendszeresen felül kell vizsgálni az elvégzett munkát, és a teljesítményt tudni kell vizsgálni. Vannak olyan tagállamok, amelyek már ilyen kapcsolattartó tiszteket küldenek, Például Franciaország, Spanyolország, Ausztria, az Egyesült Királyság, Hollandia és Németország, de már bejelentették többen, hogy szakértőket fognak küldeni a központunkba, annak érdekében, hogy ezeket a feladatokat kidolgozzák, és aztán a tagállamok viselik a végrehajtási felelősséget. Az információ megosztásán kívül az információ cserére is létrehoztunk egy megfelelő környezetet, a terrorizmus ellenes fellépésekre vonatkozóan. A, a CNS segítségnyújtáson belül, a cnsct nek nevezzük ezt egyébként, és ehhez a CNRCT-hez most már minden tagállam kapcsolódik, és a tagállamok közül 33 illetékes hatóság jelentkezett, vagy regisztrált, vagy azonosította magát. A rendszert egyébként lehet upgrade-elni, ez meg is fog történni majd, annak érdekében, hogy a tagállamok bizalmas információkat is kicserélhessenek egymással. Egyelőre működik a rendszer, és használják a tagállamok, de ez az upgrade később fog megvalósulni. Az Europol egyik kulcsfontosságú feladat az információk elemzése. A terrorizmus ellenes központ sikere az gyakorlatilag ezen múlik, hogy hogyan sikerül az információkat elemezni. A, főként most arra gondolok, ami a párizsi, illetve brüsszeli támadások után történt. Most már lehet látni, hogy a tagállamok aktívabbak a, már ami az Európol rendszereinek használatát illeti. Az Európol információs rendszere mindennek a gerince ebbe az információs rendszerbe a tagállamok töltik be az információkat, tehát az ő feladatuk, ez az ő felelősségük, az Európol pedig a külső, egyéb harmadik felek részéről érkezett információkat tölti be. Tizen tehát 2014-ben ennek segítségével 18 külföldi harcost sikerült azonosítani, de most több mint 4000-re nőtt ez a szám. És vannak még hasonló pozitív változások. Miután a fókuszpontokat megnyitottuk, például a tűzfegyverekre vonatkozóan 2014-ben több mint 3500 információs hozzájárulást kaptunk, körülbelül 6060 nyomozásra vonatkozóan, és ezek közül szeretnék kiemel, szeretném kiemelni, hogy a szervezett bűnözés és a terrorizmus kapcsolatára nagy figyelmet fordítunk. Ezt egyébként említettem a bevezető megjegyzéseimben is. Kiderült, hogy a legutóbbi terrorista cselekmények elkövetői már rendelkeztek bűnözői múlttal az Európai Unióban. Tehát mindez elengedhetetlen a terrorizmus elleni küzdelemben, ez a fajta információcsere, és ez a rendszer megerősíti a kapacitásokat. A párizsi támadások után az volt a fő prioritás, hogy a fran- bár legalábbis a francia kollégák részéről, hogy információt kapjanak, pénzügyi hírszerzési információkra gondolok itt, és ezeknek a programoknak a használatára mi tavaly több mint 2700 ilyen hasznos információt nyújtottunk a tagállamoknak, és a Európolon belüli a hírszerési hálózat is remélhetőleg megerősíti majd a terrorizmus elleni fellépést a pénzügyi hírszerzési források bevonásával. A terrorizmus természetesen, a terroristák természetesen reagálnak. Az Európol azt a kérést is kapta, hogy a megelőzésben, a vizsgálatokban vegyen részt online is, ne csak offline. Ugyanis a dzsihadista csoportok nagyon jól tudják kihasználni a szociális médiát, ezeket a hálózatokat a követők toborzására és a radikalizálásra. A szélsőséges nézeteket itt terjesztik a szociális médiákon, és a pénzügyi támogatásra is szert tesznek. Például az úgynevezett iszlám államnak rengeteg követője van a szociális médiákon, több mint százezer tweet születik gyakorlatilag naponta. És 2015 óta egyre nőtt ez a szám. A prevenció, ahogy említettem, az európai terrorizmus ellenes fellépés egyik fontos pillére, és ennek érdekében a belső referenciaosztályt hoztuk létre, amely 2015. júliusában kezdte meg a működését. Ez kísérleti fázis volt még először. 2015. decemberében indult az éles működés. Adagyak néhány adatot. A minőségre összpontosítunk, nem csak a mennyiségre. Ez az osztály tehát több mint 2000 potenciálisan veszélyes tartalmat fedezett fel, vagy tárt fel, és a szolgáltatók figyelmét ezekre felhívta. Ez a szám később a, ki, a eredetihez képest 90%-kal nőtt. Zárásként pedig hadd szóljak egy-két kihívásról, amelyről már ma beszéltünk. A legutóbbi támadásokból is arra lehet következtetni, hogy a terroristák sokkal jobban koordinálják a működésüket. A robbanóanyagokat és a fegyvereket, lőszereket használják együtt, a visszatérő külföldi harcosokat alkalmazzák, az úgynevezett dzsihadista területekről érkeznek ezek a személyek, szétszórodnak európai területen, és így készítik elő a támadásokat. Nagyon óvatosan, nagy figyelemmel választják meg a felhasználandó fegyvereket és a helyszíneket. Nagyon veszélyes ez a fenyegetettség, napról napra változik a helyzet, és azt is látjuk, hogy kapcsolat van a bűnözői múltal rendelkezők között, illetve a terrorizmus között. Tehát ez azt jelenti, hogy oda kell figyelni. És a szociális média, médiák, a szociális hálózatok használatát, illetve a propagandát is azért hangsúlyoztam ki, mert a figyelmet erre is érdemes odafigyelni, a propaganda hatását is ellensúlyozni kell, és itt is szerepe van, vagy lehet az Európolnak. Most pedig térjünk vissza a legjelentősebb nyomozásra, amit említett, említettem, a francia és belga hatóságok támogatása továbbra is kulcsfontosságú a számunkra. A tagállamoktól természetesen továbbra is befogadjuk az információkat annak érdekében, hogy a terrorizmus elleni küzdelemben felhasznált kapacitásokat erősítsük. a központi rendszer támogatása jelentős, a parlament támogatása, a politikai szereplők támogatása nagyon fontos a 2015-16-os évben. Ez az előadásom vége. Szeretném még egyszer megköszönni a figyelmüket, és természetesen szívesen válaszolok a kérdéseikre. Köszönöm. Valóban roppant részletes beszámolót hallhattunk. Meg is adom a szót a kollégáknak elsőként. Thank you, thank you very much for your presentation. I have some questions concerning the information provided. Köszönöm szépen. Az anarchista csoportok hiányoztak a felsorolásból, azt láthattuk. Az improvised explosive devices, tehát az improvizált robbanóeszközök is felkerültek erre a listára, tehát Gondolom, hogy voltak tervezett, hogy elkövetett ilyen cselekmények. A jobb és baloldali terrorizmus természetéről is szeretnénk bőven hallani, kik a célpontok, kik ellen eh, intéznek támadásokat. Az áldozatok eh, egyes tagállamokban koncentrálódnak, vagy nincsen megoszlás. Köszönjük, Diaz de Meire úr következik. Gracias. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm, hogy eljött hozzánk egy ilyen nagy szakértő, aki az európaiak biztonságával foglalkozik. Köszönöm, hogy eljött ma, Navarrete úr. Ön érintette azon problémákat, amelyek leginkább foglalkoztatnak bennünket itt a LIBE szakbizottságban. Jó volt, egyszerűsített formában, és ilyen korán hallani a jelentés következtetéseit, valamint a központ munkájáról is jó volt hallani. Ugyanakkor jogalkotási jogi szempontból voltak bizonyos nehézségek, hiszen a parlament nagy része azt akarta, hogy az Európol rendelettől külön kezeljük ezt a központot, de szerencsére sikerült a kettőt integrálnunk. Erre vonatkozóan szeretnék egy kérdést feltenni, hiszen ön is nyilván tud arról, hogy itt milyen mélyen szántó viták folytak, és milyen heves viták folytak, amikor politikai támogatást akartunk adni a központnak, hogy az interneten megjelenő dzsihadista propagandát hatástalanítsuk. Ön a fő szakértője ennek a témának, a Europol rendeletben azt szeretném tudni a Europol rendelet kapcsán, hogy a határozott, gyors fellépés, ezek olyan eszközök, amelyeket a hatástalanítás céljából fel kell használni, és ezt sokkal jobban lehet az Europolban elvégezni, mint a tagállamokban. Említette a különböző profilokat, illetve a képzést. Több európai sajtóorgánum beszélt arról, írt arról, hogy a dzsihadista nőnek milyen szerepe van, hogyan képeznek ki dzsihadista nőket, milyen céllal, azért mert őket sokkal nehezebb azonosítani, a korai riasztás céljából. A rendvédelmi szervek számára ők kevésbé feltűnőek, a hírszerző szolgálatok számára is. És szeretném tudni, hogy ez a megállapítás valóban megállja-e helyét, ez az új gyilkos női fegyver, ez valóban ilyen-e? Vannak-e konkrét képzések, amelyekben főleg ezek a nők részesülnek mindenek előtt Szíriában, illetve máshol, akár itt is? És ahogyan kezdtem, megint csak szeretném megköszönni, hogy eljött hozzánk, és megosztotta velünk a szakértelmét, és azt is köszönöm, hogy ilyen határozottan elkötelezi magát az európai biztonsága mellett. Köszönöm szépen, Gomes asszony. Thank you so much, uh, Mr. Köszönöm szépen. Köszönjük ezt a beszámolót Navarrete úrnak. A 2015-ös statisztikákat hallhattuk. Sajátos módon 2016-ban eddig növekvő ütemet mutatnak ezek a számok. De hogy állnak a globális statisztikák? 151-en vesztették életüket terrorista cselekmények következtében Európában. 2014-ben 32 ezeret is meghalt az áldozatok száma világszerte. Tehát tényleg, hogy helyezzük kontextusba ezt az egész Látnunk kell, tehát elsősorban nem Európát érintik azok a támadások. Ez persze nem kifogás arra, hogy ne tegyünk semmit, hogy ne harcoljunk ellene. Éppen ezért fordulok önhez, Navarrete úr. A terrorizmus finanszírozásának ügyében a Panama Papers botrányból mit tanultak önök, mit, milyen következtetéseket vontak le, hiszen az adóparadicsom nem csak az adócsalók számára jelentenek paradicsomi, kínálnak paradicsomi állapotokat, hanem a terroristáknak is, illetve a terrorizmust finanszírozóknak. Itt nem csak a terrorizmusra egyébként, hanem általában a szervezett bűnözésről, sőt a kis bűnözők is óriási menedéket lelnek igazából ezekben az adóparadicsomokban. Tehát mit tanultunk a Panama Papers botrányból? a dzsihadista terrorizmus fogalomköréről beszélt. Kulturális és társadalmi szempontból is kényes fogalom, és ez, hiszen muzulmánok, sok muzulmán számára a dzsihád ilyen jelzőként való használata igencsak bántó. Miért nem mondjuk inkább azt, hogy pseudovallási terrorizmus? Ne dzsihadistának nevezzük, nevezzük valahogy másképpen. Tehát még egyszer mondom, ez kulturálisan és társadalmi, és társadalmi csoportok szempontjából is nagyon kényes és érzékeny fogalom, amit lehet, hogy visszafelesül el. A foreign fighters ez is egy, egy, egy igazi misnomer, egy, egy félrenevezés. A mi állampolgáraink, európai állampolgárok, akik nem, nem forint, tehát nem külföldiek, vagy nem idegennek, hanem idegen földön harcoló európaiak igazából. Tehát itt is valami jobb meg nevezést kellene használnunk. Az európai tagállamok a radikalizálódás és a a radikalizálás megelőzése, illetve a deradikalizálódás terén milyen stratégiát fogadtak el, milyen erőfeszítéseket tettek, hiszen tudjuk, hogy a, a, a börtönök adják igazából a melegágyát a radikalizálódásnak, a büntetés végrehajtás intézeteiben tanulják ki a szakma csinyáde binyát ezek a később radikális váló terroristák, illetve hát sokszor maguk a, a, a bűnözők is. Tehát e, ezzel a tek, e tekintetben a tagállamok mit tettek? Which you also highlight. Uh, what is your evaluation of our, of our member states have been implementing? CBRN uh, a CPRN veszélye kapcsolatban az eredeti bizottsági javaslatot a tagállamok jelentősen meggyengítettek. Több tagállam az egészet egyáltalán nem ültette át a gyakorlatba. Tehát látjuk egyértelműen a kapcsolatokat, és egyes tagállamok mégsem veszik ezt komolyan. Hogyan a biológiai fegyverek veszélyét mennyire veszik komolyan a tagállamok? Felkészülnek arra például? Felkészültek arra, hogy a, a drónokat amelyek egyre nagyobb, egyre könnyebben, egyre olcsóban hozzáférhetőek is be lehet esetleg vetni ilyen módon. Nem is beszélve a nukleáris veszélyről. Végezetül a titkosítással kapcsolatban az anonimitás és az enkripció, a titkosítás mennyiféle visszaélésre adhat lehetőséget. Hát a ban- az internet a bankolás sem működne a titkosítás nélkül, tehát a bűnüldöző szerveknek alapvetően a a, a, a bűnt kell üldözniük, a legjobb embereket, a legjobb szakértőket kell ehhez megnyerni annak érdekében, hogy valóban még fejlettebb fegyverekkel szálljanak szembe a bűnözőkkel, mint amit maguk a bűnözők használnak. Arról nem is beszélve, hogy a propagandájukat is a propagandájuk vitolájából is ki tudják fogni a szelet. Itt van például Törökország. Törökországról tudjuk, hogy fegyverekkel látta el az ISIS-t például, vagy, illetve ott van Szaudarábia is. Miért tagadják ezen országok szerepét az európai tagállamok, hiszen a terroristák eh, fegyverekkel való ellátása sokszor Törökország és Szaudarábia nevéhez köthető. Cippel asszony. Thank you very much and thank you for the presentation. I would like to... Köszönöm szépen, én is köszönöm Navarrette úrnak ezt a valóban kimerítő beszámolót. Egy-két diával kapcsolatban lennének kérdéseim. Terrorizmussal kapcsolatban letartóztattak többeket. Ezt mondta. Milyen típusú elkövetett cselekményekért lehet valakit letartóztatni, hogyha ez úgymond terrorizmushoz kapcsolódik. A bírósági eljárásokról is beszélt, amelyek már lezárultak állítólag. Második dián láthattuk ezt. Hány bírósági eljárást folytattak az 513 személlyel szemben, és mi volt ezeknek a konkrét eredménye? Minden egyes alkalomban szankciókat büntetést róttak ki az érintettekre, illetve milyen típusú cselekményeket büntettek. Nem vagyok benne biztos, hogy a pót magyarázatában jól értettem, amit mondott, tehát hogy a radikális kiképzésben nem csak Szíriában, hanem balkáni országokban is részesítenek embereket, és még az is lehet, hogy az unión belül is sor kerül ilyen kiképző táborok felállítására. Ha jól értettem, akkor pontosan milyen kiképzésről van szó, illetve rendelkeznek-e információval a konkrét helyszínek kapcsán. On left-wing terrorism, you mentioned that... Baloldali terrorizmussal kapcsolatban azt mondta, hogy ez nagyon alacsony szintű. Konkrét számaik vannak ezzel kapcsolatban, illetve bizonyos információval rendelkeznek az ügyben, milyen típusú támadások kerültek elkövetésre. Jobboldali szélsőségesség növekedéséről vagy terjedéséről beszélt a támadások száma is nőtt, 9-ről beszélt, ugyanakkor a letartóztatások a jobboldali terrorist cselekmények kapcsán csökkent a letartóztatások száma. Hogy lehet ez? A két egymásnak látszólag ellentmondó tendenciát hogyan tudja összeegyeztetni? Aztán a robbanóanyagokkal kapcsolatban említette, hogy a terrorista csoportok robbanószer prekurzorok készleteit próbálták illegálisan felhalmozni. Tehát próbálták, de nem jártak sikerrel? Jól értelmezte, amit mondott? Vagy esetleg tovább próbálják készleteiket felhalmozni? Titkosítással kapcsolatban tényleg csak röviden, mert Anna Gomez már beszélt erről kimerítően. Nos, a titkosítással való visszaélésről beszélt, hiszen maga a titkosítás önmagában nem lehet bűncselekmény, nem jelentheti azt, hogy valami titkolni valója van az embernek. Én személy szerint most kezdtem el többet, megpróbálni többet megtudni arról, hogy az Európai Parlament titkosítási módszere hogyan működnek. Még egyszer mondom, nem titkolni valóban, van, hanem egész egyszerűen vannak olyan típusú információk, amelyek bizalmasak, és amelyeket bizonyos fokú titkosításban enkripcióval kell védeni. Nem kis kihívás ez tehát, hogy egy szükséges, ugyanakkor néha veszélyes dologról van szó, ami ellen alkalmas, fel kell vennünk a harcot. Köszönjük Zippel asszony, Sargentini asszony. Thank you, Chair. In the, um... Köszönöm, elnök asszony. Az iszlamista uh, terroristák modus operandiával kapcsolatban nincs arra bizonyíték, hogy a menekült hullámba próbáltak volna keveredni, ugyanakkor önök szerint fennáll veszélye annak, hogy szíriai menekültek radikalizálódhatnak az Európai Unió területén. Az iszlám állam terroristájai, akik az Európai Unióban aktívak, jellemzően európai származásúak, 200 embert fogadtak fel a hotspotokon szűrése. Ez soknak tűnik egyszerre, hogy 200 embert akarnak beállítani ilyen feladatok átására, de hát nagyon sokan jönnek át az európai határokon, tehát hogy épp, hogy kevés a 200. De hogyan működik ez pontosan? Hogyha egy kis magyarázatot kaphatnánk arra, tekintve, hogy ez a 200 ember pontosan milyen munkát végez, ők maguk személy szerint szűrik a menekülteket a hotspotokon, vagy máshol mások csinálják. Hát ki, ki csinál és mit? How do you, how does this interrelate with other of... Ez hogyan kapcsolódik az ő munkájuk a menekültekkel foglalkozó egyéb hivatalnokokhoz? Kienge asszony kapja meg a szót. Grazie. E, uh, sarò molto breve. Eh. Köszönöm, nagyon rövid leszek, mert pontos információkra szeretnék rákérdezni. Nem tudom, hogy tud-e nekünk ilyen információkat adni, tehát eh, a kiskorúakat érintő fenyegetésekkel kapcsolatban, tehát akik az online hálózatokon jelen vannak. Leginkább a gyermekterroristákkal kapcsolatban érdeklődnék, tehát tudna erről néhány szót szólni, mi, mekkora a kockázat és mekkora az online toborzás kockázata. Köszönöm, Kenge asszony. Nos, parancsoljon Navarrete úr. Rengeteg kérdést kapott, úgyhogy most itt a válaszadás lehetősége. Megkérném, hogy próbáljon 10 percben választ adni ezekre a kérdésekre. Well, thank you, Chair. Thank you for all your questions. Really, uh, we realize that Europol... Köszönöm, elnök asszony. Borzasztó év 2016 a terrorizmus szempontjából. Uh, the TISAS is, is coming from information coming tagállamoktól érkező információkat gyűjti a TISZESZ, és a TISZET-hoz, tehát az Európai Unió tagállamai adják az információt, mi pedig megpróbálunk levonni bizonyos következtetéseket. 2015 2015-ös évre vonatkozóan pedig hát felvázolni egy képet arra, hogy milyen terrorista veszély fenyegette az Európai Uniót. Initiated my, my, my speech and mostly of the terrorist attacks almost 90%. A terrorista támadások 90%-a dzsihadista, úgynevezett dzsihadista terrorizmushoz köthető. A tagállamokkal folytatott eszmecsere utányzatunk arra a következtetésre közösen, hogy a dzsihadista terrorizmus e, jelzőszerkezet vagy fogalom meghatározás e, írja le legjobban azt, hogy az, e, az, az iszlámot manipulálják, annak a, a, az elveivel élnek vissza annak érdekében, hogy fundamentalista, a, a, szélsőséges nézetekkel próbálják rászolgáltámasztani ezt a szent háborút hirdetve, eh, dzsihádot hirdetve. Persze, hogy hogyan definiáljuk ezt a te, fajta terrorizmust, erre lehet egy akadémiai vitát nyitni, az Európol is részt vesz ebben, de úgy tűnt számunkra, hogy a dzsihadista terrorizmus elnevezés eh, tűnt még mindig a legbiztosabbnak, éppen ezért a tagállamokkal abban állapotunk meg, hogy így fogjuk egyelőre nevezni, de tehát alapvetően beszélünk csak terrorizmusról, terrorizmus a, a, a családnév, aztán, hogy mi az útónév, ez majd csak a végső keresztségben dől el. Ilyen sebességgel terjedni eh, a terrorizmust még igazából soha nem láttuk. Több tagállamot is már évek óta eh, érnek terrorista csapások. A kiképzés a legfontosabb, minél eh, alaposabb kiképzést kapnak a terroristák, annál nagyobb csapást tudnak mérni. Eh, a, a támadás helyszínén, tehát Szíriában, Líbiában, az ilyen konfliktus zónákban, ahol a kiképzésre megvan a lehetőség, illetve ahol a, a, az el követők megfelelő eszközökhöz is juthatnak, jóval veszélyesebbé teszik őket, és igazából a helyi környezethez jobban tudnak így alkalmazkodni. Ezt a fajta alkalmazkodást Párizsban és kisebb Brüsszelben is eh, tetten érhettük. Szíriából és Irakból érkezők hogyan kap, vették fel a kapcsolatot az európai terroristákkal, Szíriában és Irakban kiképzési tapasztalattal is rendelkeztek, és ettől még halálosabb veszélyt jelentettek, mint bármikor 2015 előtt. A szociális média használata is fontos tényező, hiszen alapvetően így felgyorsulhat az egész folyamat, hiszen az üzenetet sokkal könnyebben és gyorsabban lehet így terjeszteni, és a radikalizálódás is felgyorsul, sokkal rövidebb idő alatt bekövetkeződik, mint korábban. És azt is láthatjuk, hogy konkrét célcsoportokra összpontosítanak, nőkre például, mert úgy érzik, hogy az iszlám állam csoportjaiban különlegesen fontos szerepet játszhatnak. Szíriában és Irakban csatlakozzanak a terroristákhoz, ezt kérik a nőktől. Egy célzott eh, propagandával eh, célozzák a, a a fiatalokat, a kiskorúakat. A legkiszolgáltatottabb csoportokat, ahol nagyon nehéz, csak egy ellen narratívával lehet igazából a radikalizálódást megállítani. Egyszerű, pragmatikus üzenetekkel decentralizálva használják a szociális médiát. Az Alkaida ennél sokkal központosítottabb volt, és megpróbálták glorifikálni az Alkaida tevékenységét. Az iszlám állam ennél sokkal pragmatikusabb, vallási mázzal leöntött üzenettel dolgoznak, de az üzenetnek nem a magját adja a vallási téma, bárkit megcélozhatnak, a, megpróbálnak beszervezni, bármiféle módon bárki tud neki segíteni, éppen ezért pragmatikusabban állnak az egészhez. A brüsszel és párizsi terrorista támadások esetében az a magányos terrorista elkövetők esetében kicsit más persze egy kicsit a helyzet. Tehát más és, és másképp tudják az iszlám állapothoz kapcsolódóan Eh, ezt a fajta eh, erőszakot eh, promotálni, terjeszteni. Tehát minden, minden célközönségre, személyre szabott üzenetet alkalmaznak európai nyelven, nem csak arab propagandával dolgoznak, hanem a helyi nyelven, angolul, franciául, spanyolul célozzák ezeket a konkrét célközönségeiket. Éppen ezért az erőfeszítéseink elsősorban pontosan ezeket a prioritásokat kell, hogy célozzák. Miért jobb, hogyha az Európai Unió tesz valamit, mint hogyha a tagállamok maguk próbálják felvenni a harcot az online terrorizmus ellen? Az EU-n belül nemzeti kontaktpontokat próbáltunk felállítani. A terista csoportok ellen. A legtöbb tagállamban már van ilyen kontaktpont, ilyen kapcsolattartó személy, Check the Web kezdeményezésen négy szakértőnk dolgozott, tehát az internetes websájtokat próbálták szűrni, hogy hogyan használják ezt. Erre az tc e ben tehát a terrorizmus ellenes Európai Központban most már 20 dolgoznak ezen. A lehető legjobb szakértőket próbáljuk megnyerni magunknak. Mindenféle szakértőkkel egy igazi multidisciplináris megközelítést alkalmazunk, hogy egy olyan eszköztárat alakítsunk ki, amelyel hatékonyan felváltjuk a harcot a terrorizmus ellen, illetve a megelőzésre is tudunk eh, koncentrálni, de alapvetően a legfontosabb az, hogy a tagállamokkal együttműködjünk. Hiszen az internet és a szociális média eszközeivel próbálják felvenni a harcot a terroristák, és hát az ezen a téren szerzett tapasztalatokat meg kell osszuk egymással, hogyha egységes hangon szólalunk meg, hogyha egységes megközelítést alkalmazunk, akkor az online terrorizmus ellen sokkal könnyebben fel tudjuk venni a harcot. A terrorizmus és a, és a bevándorlás kapcsolatáról lássuk, hogy a terroristák opportunisták, bármi rendelkezésükre álló eszközt kihasználnak arra, hogy elérjék a céljaikat. Irakból és Szíriából Törökországon keresztül áramlik a tömeg, ez egy kiváló lehetőség számukra. Ugyanakkor a bevándorló hullámot úgy tűnik, hogy rendszer szerűen nem használják arra, hogy beépüljenek a terroristák el és meghúzódjanak ebben a nagy ember hullámban, mégis több esetben is ez előfordult, erre vonatkozóan rendelkezünk információval. Ezért van szükség a másodlagos ellenőrzésre. A Görögországban és Olaszországban ezt a tagállamok is támogatják ezt a kezdeményezést. Eredetileg 200 szakembert rendelt ki az Európol, pontosan azért, hogy a tagállamokat segítsük. Az Európol most terrorizmus, ellenő, e, ellen, terrorizmus elleni szakértelemmel rendelkező hivatalnokokkal, illetve e, szakértőkkel segítjük a tagállamokat, főként Görögország és Olaszország esetében e, úgynevezett mélységi szűrést végzünk a hotspotokon. Úgy érzem, hogy csak közös erőfeszítésekkel tudjuk azt biztosítani, hogy biztosítsuk Európa biztonságát, ehhez fel kell lépni a, a, a terroristák ellen, akik kétszer viktimizálják a menekülteket. Egyrészt akkor, amikor elűzik őket az otthonukból, Szíriából, Irakból, és aztán még egyszer áldozatokká válnak, mert eh, a bevándorló hullámot használják arra, hogy eh, elrejtőzzenek és eh, beszilárogjanak az Európai Unióban. Nincsen arra vonatkozó információnk, hogy ez rendszerszerűen működne, ugyanakkor esetlegesen előfordul, ezért az Európa pont, tám, pont ezért támogatja a tagállamokat a, a, a frontvonalban Szicíliában és négy görög szigeten a Frontex-es kollégákkal együttműködve szűrik a menekülteket. De hát alapvetően mindig a tagállamok kezében a, a, a, volán, ők irányítják a dolgukat, ők elsősorban a felelősök azért, hogy ezt a munkát elvégezik, mi csak segíteni tudunk. Uh, last thing is uh, two things I have left. I hope I don't miss, anyone, don't miss anything. One is about financing of terrorism. A finanszírozása, a terrorizmus finanszírozása kapcsán hogyan működik a terrorizmus finanszírozása? Franciaország és Belgium esetében például re, rengeteg információt biztosítottunk a kapcsolatban, hogy hogyan béreltek autókat, vagy illetve, hogy hogyan úgynevezett biztonságos házakat bérelnek, de elsősorban készpénzt használnak, de pontosan francia-belga kollégákkal együttműködünk, de pontosan még most sem tudjuk, hogy hogyan finanszírozták ezeket a terrorista támadásokat Párizsban és Brüsszelben, hogyan tudnánk nyomon követni azokat a pénzáramlásokat, amelyekkel finanszírozták ezeket a támadásokat, és hogy honnan, kitől, ho, miként jött mind ez a pénz. I hope that we have more chances to de hát mindenképpen tisztában kellene látnunk ez ügyben. Még, még kap egy perc, kapok egy percet, látom lejárt a negyed órám. Két-három héten belül a weblapunkon elérhető lesz mindez az információ, de addig is a jobboldali terrorizmus kapcsán 2015-ben Franciaországban és Görögországban 9 jobboldali terrorista támadásról számoltak be. Áldozatokról nem tudunk ezen esetekben, de ez 2014-hez képest ez is növekedést jelent. ről 11-re csökkent ugyanakkor a letartóztatások száma. 2014 előtti ügyek nyomozásának eredményeképpen tartóztatták ezt a 31 embert 2014-ben. Talán ez lehet az oka, de hát talán alaposabban elemezni is kell, hogy az, hogy lehet, hogy csak 11 embert tartóztattak le jobboldali terrorizmus kapcsán 2015-ben. Lássuk most a boldog terrorizmust. 2015-ben egy ember vesztett életét e, ilyen támadások kapcsán Görögországban. A támadások legtöbbje Spanyolország 7, Olaszország 4 és Görögország 2. Ezek voltak jellemzők. 2014-ben ugyanennyi támadás, terüstő támadás volt, de minden információ rendelkezésükre áll majd az Európol honlapján pár héten belül. És végül, de nem utolsó sorban, az elit a bírósági ítéletekkel kapcsolatban, hogy milyen ítéletek születtek a bírósági eljárások során. A tisztet van, nézzük csak meg, van-e információnk, gyorsan itt lapozok. In 2015. 2015-ben 12 tagállam számolt be arról, hogy 208 eljárás folytatott le terrorizmus kapcsán, de hogy pontosan hányat ítéltek el, hányat mentettek fel, illetve hogy milyen bint ítéletek születtek ezzel kapcsolatban a pontos adatokkal nem sokára majd szolgálhatunk. Megköszönjük ezeket a részletekes válaszokat, és az érdekes és hasznos beszámolót és köszönjük, hogy eljött a szakbizottságunk parlamenti ülésére. Rögtön rá kell térnem a napirendünk következő pontjára, mert nagyon szorít bennünket az idő. Még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. A napirendünk hetes pontja, ez a ma délutáni ülésünk utolsó napirendi pontja témája. A tanács elnökségével és a bizottsággal fogunk eszmecserét folytatni. Az Európai Bizottság május 4-én benyújtott egy javaslatot, a tanács 2016. május 12-i végrehajtási határozatával kapcsolatban a Schengeni térség általános működtetését veszélyeztető kivételes körülmények fennállása esetén végzendő ideiglenes belső határellenőrzésekről szóló ajánlás megállapításáról. A bizottsági javaslat után volt tehát május 12-én a tanács határozata. Norvégia, Dánia, Svédország esetében emlékeztettek arra, hogy maximum 6 hónapos lehet az az időtartam, amikor ideiglenesen belső határellenőrzéseket végeznek. Először az elnökség képviselőit fogom felkérni, és utána pedig az Európai Bizottság képviselőjének fogom megadni a szót. Tehát először a tanács következik. Köszönöm szépen, elnök asszony! és megköszönöm a szakbizottság tagjainak, hogy lehetőséget kapunk arra, hogy a tanácsi ajánlást egy kicsit részletesebben is bemutassuk. Egy olyan döntésről, határozatról, végrehajtási határozatról van szó, amelyet a tanács május 12-én fogadott el. Kivételőmények fennállásáról van szó, és az ilyen esetekben alkalmazandó ideiglenes belső határellenőrzésekről. Ez a tanácsi ajánlás annak a következményeként született meg, hogy egyre több migráns lép a Schengeni térségbe, ez a folyamat tavaly nyáron kezdődött. Mindennek a hatására több tagállamban az a döntés született, hogy ideiglenesen újra belső határ, határellenőrzéseket vezetnek be, mint a saját ország határaikon. A határellenőrzéseket a Schengeni akival, a Schengeni vívmányokkal megegyezően vezették be, ezek értelmében vezették be. A bizottság a Back to Schengen, azaz visszatérés Schengenhez című közleményében jelezte azt, hogy lesz egy javaslata tanácsi ajánlásra vonatkozóan ezeknek az ideiglenes belső határellenőrzéseknek a témájában. És valóban ez meg is történt, az Európai Bizottság május 4-én tette le a javaslatát az asztalra, miután részletesen és alaposan elemezte a helyzetet, arra következtetése jutottak egyébként, hogy súlyos hiányosságok vannak a Schengeni külső határokon, amelyek kockáztatják a teljes Schengeni térség működését. A tanácsi ajánlásra vonatkozó javaslat tehát azt célozza, hogy folytatódhassanak ezek az ideiglenes belső határellenőrzések azon öt tagállam által, amelyeket ön is említett elnökasszony, Ausztria, Németország, Dánia, Svédország és Norvégia, ez az öt ország, amelyekről, amelyről szó van. A tanács megvitatta a bizottsági javaslatot, és az elfogadás előtt hangsúlyozta, hogy a belső határoknak csak azon a szakaszán kell ezeket végrehajtani, vagy lehet ezeket végrehajtani, ahol ezek szükségesek és arányosak. Az ajánlást, ahogy már elhangzott, május 12-én fogadta el. Időközben az ajánlás elfogadása óta Németország és Ausztria is tájékoztatta a tanácsot arról, hogy úgy döntöttek, hogy tovább fogják folytatni az ideiglenes belső határellenőrzéseket, pontosan ennek az ajánlásnak az alapján. Köszönöm szépen, és Moszhammer asszony következik a bizottság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony! A bizottság szempontjából nem tudok nagyon sok további kiegészítő információval szolgálni, mert Louis Terburg úr már a tanács részéről elég sok mindent elmondott. Ahogy a Schengenhez való visszatérést leíró útiterben is szerepelt, az ideje vége volt az a dátum, amely a határellenőrzések megszüntetését célozza. Nagyon sok erőfetést tett a bizottság is, a tagállamok is, a helyzet javult egyébként, és a technikai és pénzügyi támogatásnak hála ez. A bizottság, az ügynökségek és a tagállamok is jobban odafigyeltek mindenre. és a határellenőrzésekre is. Az EU-Törökország megállapodás végrehajtása is azt hiszem meghozta már az első eredményeit. Ettől függetlenül úgy láttuk, hogy szükség van erre a bizottsági javaslatra, és egyébként a tanács is ugyanezen a véleményen volt, és el is fogták a végre, fogadták a végrehajtási határozatot a bizottsági javaslat nyomán. Ami a belső határokat illeti, ahol tehát a tagállamok fenntarthatják a határellenőrzéseket. Ezeket az ellenőrzéseket csak arányosan és csak a legszigorúbban szükséges esetben lehet végrehajtani. Az Európai Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, a tanács is, ugye a tagállamoktól visszajelzéseket kapunk, így tájékozódunk arról, hogy hogyan, hogyan alakul a helyzet a helyszínen. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen Moszhammer asszonynak. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván, akinek megjegyzése, hozzászólása van úgy látom, hogy nincs, tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek nagyon világosak voltak az elhangzottak. Megköszönöm tehát a tanács és a bizottság képviselőjének is, hogy eljött hozzánk, és ezzel lezárom a mai ülésünket. Holnap fogjuk folytatni a munkánkat 9 órakor, kedves kollégák. Megköszönöm mindenkinek a jelenlétet az aktív részvételt és együttműködést, és köszönetet mondok a tolmácsoknak is. Tehát holnap 9 órakor találkozunk, kellemes estét!